Tisztelt kollégák! A nemzeti parlamentekből és az Európai Parlamentből kérem, hogy foglalják el a helyüket, mert kezdjük pár másodpercen belül az ülést. Nagy örömmel látom, hogy ilyen sokan eljöttek. Nagyon fontos témáról lesz szó, A szívemhez legközelebb álló témáról van szó, európai parlamenti képviselőként, hiszen öt évig voltam eléggé, mondhatjuk, közönséges képviselő, nem elnök voltam, mint ahogy az a mellettem ülő úriembere igaz, és ez egy rendkívül érdekes tevékenység, hiszen az energia területe valószínűleg a polgárok számára is a legfontosabb kérdés. Talán a közös agrárpolitikának köszönhetően az élelmiszerrel nincsenek problémáink. És nagyon jól tudják, hogy a világban nagyon sok helyen az élelmiszer és a vízellátás igen komoly problémát jelent. A mi problémánk az energiaellátás. Tehát rendkívül fontos kérdéssel foglalkozunk a mai napon. Ez kihívás és fenyegetést is jelent a polgáraink számára. Az ITRE bizottságnak megfelelően akkor most szeretnék az anyanyelvemre váltani, hiszen így kihasználhatjuk a tolmácsaink készségeit, Tisztelt elnök úr, kedves Herbert, kedves Rogán úr, kedves szakbizottsági képviselő kedves Kovács miniszter úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, még egyszer üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben, most az anyanyelvemen üdvözlöm Önöket. Ma az Európai Unió legnagyobb problémájára vonatkozó megoldásokról beszélünk, nem beszélhetünk gazdasági sikerről, amíg nem juttunk sikerre, vagy nem járunk sikerrel az energiaellátás területén. Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttesülések hagyományá válták imáron. A Lisszaboni szerződés következtében a tagállami parlamentek új hatásköröket kaptak, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Önök, a nemzeti parlamentek képviselői mérvadóan befolyásolhatják a jogszabályalkotást az Európai Unióban, de térjünk vissza a mai találkozónk témájához ennek során a versenyképesség növeléséről van szó, arról, hogy intelligens energiahálózatokat és energiainfrastruktúrát építsünk ki. Alapjában véve a legegyszerűbben ez úgy fogalmazható meg, hogy az, meg kell teremteni a közös belső energiapiacot, mert egy ilyen piacon sokkal könnyebb versenyt produkálni. A tagállami, a nemzeti keretfeltételek mellett energiamonopóliumok működnek, ezt tudjuk, de nem így van ez az európai piacon ha van európai belső piac, akkor ez azt is jelenti, hogy nagyon komoly befektetéseket kell végrehajtani, ugyanis egymással össze kell kapcsolni hálózatainkat. És utoljára, de nem utolsó sorban az intelligens energiavezetékeket kell kiépíteni, és nekünk közösen kell ehhez kutatást folytatni, a kutatást és fejlesztést elősegíteni, annak érdekében, hogy az energiaellátás Európában rendszerszerűen javuljon. Jacques Delors egy évvel ezelőtt azt javasolta, hogy hozzuk létre az Európai Energia Közösséget. Na, ehhez új, amit ezzel el lehetne érni az az, hogy minden olyan intézkedést meg lehet hozni az energia piacon belül, az energia szolidaritás területén, mégpedig egy csokorban. És itt nagyon fontosak ezek. Az Európai Unió nagyon komoly mértékben függ harmadik országoktól az energia ellátását illetően. Sokkal egyszerűbb lenne harmadik országokkal tárgyalni a szerződésekről, hogyha sikerülne velük szemben teljesen közösen fellépni hogyha előzetesen pontosan tudnánk egyeztetni a tárgyalási egyez álláspontunkat, mert akkor sokkal erősebb lenne a tárgyalási pozíciónk. A versenyképes energiapiac kiépítése a tét, és ez egyben költségcsökkentést is kell, hogy jelentsen, mind az energiaellátás számára, mint pedig az energia árak tekintetében. Itt megint csak kutatásra van szükség, éghajlatvédelem, energiahatékonyság, környezetvédelem, ezek mind szorosan összekapcsolódnak egymással, és ez az a fő gondolat, ami az energiaközösség mögött húzódik. Az Európai Parlament parlament a bizottságot, a tagállamokat, tagállami parlamenteket felszólítja, hogy teremtse meg ennek a konkrét feltételeit. Ez nem új, nem új szervezet, nem új egyesület, amiről itt beszélünk, és nem szerződés módosítás eredményeképpen jön létre, nem. Ez egy csúcs szervezet, egy tetőszervezet, amelynek a célja, hogy impulzusokat adjon az energiaellátás jobbítása és optimalizálása érdekében. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos projekt projektekről van szó, energiafolyosókról, koridorokról makroszinten, és helyi megoldásokról, lokális megoldásokról a városok, önkormányzatok számára. Az energiakoridorok a két gáz óriás teljesen világosan megmutatta nekünk, hogy az Európai Unió az energia területén muszáj, hogy szolidárisan cselekedjen. És Orbán Viktor, a magyar miniszterelnöknek csak gratulálni tudok ahhoz, hogy az energiahidat a Fekete-tenger és az északi, a Balti-tenger között megkívánja teremteni. Nagyon fontos arra is emlékezni, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor én a Lengyelország miniszterelnöke voltam, és Orbán Viktor akkor volt először Magyarország miniszterelnöke, már akkor is szót ejtettünk erről, és ez valóban nagyon jó kiegészítése lenne a Nabucco vezetéknek ez az energiahíd, vagy pedig az északi tengeren éppen most épülő energiahálózatnak a tiszta villamosáram termelés érdekében. És mm, az úgynevezett mikroskálát sem szabad elfelejteni. Gondoljunk a napenergiára, a szélenergiára, a meglévő energiainfrastruktúra felújítására egységes megoldásokat kell megvalósítanunk, ugyanis akkor könnyebb a cselekvés. Itt az Európai Parlamentben a képviselők egy csoportja Eh, az Urban Intergroup tette magáévá eh, ezeknek a kérdéseknek a tárgyalását a városok és az önkormányzatok számára összefoglalva. Engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy minden kollégától azt kérjem, hogy amikor eh, szó esik a, beszélnek a kormányokkal, kormányfőkkel, egyéb ö, képviselőtársaikkal a parlamentben, akkor kérem önöket, hogy az energia kérdését, az energiagazdaság ügyét, energia szinte, e, e európai szinten próbálják megoldani. Nagyon sok esetben könnyebb lesz így a biztonságról gondoskodni, a környezeti szempontokat érvényesíteni, és az ár szint alakulását is kedvezően befolyásolni. Alacsonyabb energiaárakra van szükség, de hogy alacsonyak lesznek, erről nem kell álmodozni, de legalább legyenek megfelelőek, méltányosak, hogy versenyképesek legyenek. 4 milliárd eurót bocsátunk rendelkezésre rendelkezésre. Az Európai Bizottság 4 milliárd eurót bocsát rendelkezésre energiaprojektekre, és ennek nagyon komoly ösztönző hatása lehet. 22 milliárd euróban gondolkozunk ennek következtében, és hát ezért köszönetet szeretnék mondani Öttinger biztos úrnak, aki nagyon hatékony munkát végez ezen a területen, és nagyon sokszor síkra szállt azért, hogy az energia közösség politikai célja megvalósuljon. A az EU pénzügyi terve hamarosan elkészül a 2014 utáni időkre, és itt az energia megkapja az őt megillető helyet. A stratégiai, technológiai programok az energiagazdaság területén, és nekem is abban a megtiszteltetésben volt annak idején részem, hogy három és fél éve jelentést készítsek erről a kérdésről. Ez rendkívül fontos része ennek a programnak, és ezt megfelelő támogatásban kell részesíteni. Ezt várjuk várjuk mi az Európai Bizottságtól és a tanácstól is, mert, mint bevezetőben már elmondtam, a polgárok ezt várják tőlünk az Európai Unióban. A nemzeti parlamentek képviselőit biztosítani szeretném arról, hogy az Európai Parlament mindig aktív lesz az energia problémák európai szintű megoldása terén, és mindent megtesz azért, hogy segítsen az egyes tagállamok problémáinak megoldásában, és ugyanis senkit nem szabad cserben hagynunk, senkit nem szabad egy egyedül hagyni nehéz helyzetekben, és az úgynevezett energiaszigeteket meg kell szüntetni, mert még mindig vannak ilyen fehér foltok az európai térképen. Segíteni kell egymásnak, ugyanis mindig bebizonyosodott a múltban is, hogy a szolidaritás és a közösség nagyon jó hatást tud kifejteni, és az energia területén éppen erre van szükségünk. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk az Európai Parlamentbe, köszönöm szépen, hogy egy ilyen fontos vitán részt vesznek. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Buzek elnök úr, én magam is szeretnék minden kollégám, minden képviselő nevében, az Európai Parlamentben, a tagállami parlamenti képviselők nevében köszönetet mondani, hogy eljöttek hozzánk, és hogy részt vesznek ezen a találkozón, ezen a megbeszélésén az Európai Parlament elnökének. Nagyon sok dolga van, és hogy most ön elnök úr időt szakított arra, hogy üdvözöljön bennünket a nemzeti parlamentek képviselőit, mutatja, hogy milyen fontos az ön számára a nemzeti parlamentekkel való együttműködés, és az energiagazdálkodás témájában témája az ön számára nagyon komoly értéket képvisel. Köszönöm szépen, hogy eljött, hogy itt van, itt volt velünk, és lehetőséget adott nekünk arra, hogy megismerjük és megnyitsa számukra ezt az ülést. A magam részéről én is ezt szeretném megtenni az ITRE bizottság nevében. Köszöntök minden kollégát a nemzeti parlamentekből, különös tekintettel Kovács Pál úrra, aki a magyar kormány klíma és energiaügyekért felelős államtitkár helyettese, és most ő az, aki a tanácsot képviseli a magyar elnökség idején. Filip, bocsánat, itt van már a Filip Ló úr, aki a Öttinger biztos urat képviseli, mert ö, ö, ö, sajnos nem tudott eljönni hozzánk. Ő az energiaügyi főigazgatóság vezetője, és a magyar parlamentből érkezett kollégámat, Rogán Antal urat nagy szeretettel köszöntöm a Magyarország Gyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnökét, és hát röviden át is adom neki a szót, hogy ő is üdvözölje ezt az ülést, közösen fogjuk az ülést vezetni. És akkor most öné a szó, Rogán úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Tisztelt Buzek elnök úr, tisztelt elnök urak, tisztelt képviselőtársaim! Én is nagyon örülök annak, hogy ez erre a rendkívül fontos eseményre pont a magyar elnökség idején kerül sor. Ugye az elmúlt fél esztendőben a magyar elnökség kezdete óta az energia témának nagyon nagy szerepet és nagyon nagy hangsúlyt szánt. Örülünk annak, hogy ez nem egész egyszerűen csak témaként szerepelt a különféle meetingek és megbeszélések napirendjén, hanem érdemi előrehaladást is sikerült elérni. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy kialakult az a megfogalmazódott az a szándék, ami az egységes európai földgáz és villamosenergia piac 2014-ig történő létrehozását tűzte ki célul. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos eredmény, és annak különösen örülök, hogy ehhez bár viták mentén, de forrásokat is próbálunk közösen rendelni. Én azt gondolom, hogy a mai megbeszélésnek talán az egyik legfontosabb témája pontosan az lehet, hogy azt tisztázzuk, hogy milyen szempontok és milyen érvek mentén kívánunk forrásokat rendelni, akár az infrastruktúra fejlesztéshez, akár a energiafolyosók ügyében a különböző projektek megvalósításához. Köszönöm szépen a mai napon a lehetőséget, és azt is, hogy ilyen sokan vesznek részt ezen a meetingen, és bízom benne, hogy sikerül majd érdemi előrehaladást elérnünk, és ha megengedik, akkor tekintettel arra, hogy lesz még később módom az érdemi álláspontunk kifejtésére, én vissza is adom az elnöklést az elnök úrnak. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Köszönöm szépen sok nyelven hallgatható minden, a fordítás tehát biztosított, és akkor meg is kezdjük a napirend tárgyalását. Be kellene tartanunk a hozzászólási időket, hogy mindenki lehetőséget kapjon a hozzászólásra. Először akkor az Energia Főigazgatóság vezetőjének adom meg a szót, ő, hogy tegye meg a bevezetőjét. Philip Lóúr, öné a szó. Well, uh... Köszönöm szépen a meghívást, hogy részt vehetek ezen nagyon fontos vitában az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselőivel. Az európai energetika politika remélhetőleg konstruktív kombináció a nemzeti döntések és viták és az európai vita között. Ami egységesé tesz minket Európában, az az, hogy tudunk arról, hogy mennyire függünk a külső erő energiaforrásoktól, és ezért szükség van arra, hogy versenyképes erőforrásokat és lehetőségeket adjunk a vállalatok, a háztartások számára, és versenyképes áron tudjuk szolgáltatni az energiát. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy kihívás vár ránk, közös kihívás. Biztosítanunk kell a széndiokszid a kevés széndiokszidot kibocsátó ö, ipari termelést, és azt, hogy versenyképesek maradjunk nemzetközi szinten. Ezért szeretném megköszönni önöknek, a parlament, az Európai Parlament elnökének és a magyar kormánynak, hogy ezt az ülést megszervezte. Az Európai Bizottság ambícióit nagymértékben támogatja az Európai Parlament, és támogatta az Európai Unió február 4-i állam és kormányfői ülése is. Egy olyan piacot kell kialakítani Európában, amely nyitott a vállalkozások felé, az ellátók felé, azért, hogy Európában a legbiztonságosabb, legstabilabb és legversenyképesebb energiát tudják ö, szolgáltatni. Mi vagyunk az energiaellátás szempontjából a világon a legnagyobb piac, tehát mi is tudunk valamit felkínálni. Természetesen régi célja az Európai Uniónak, a tagállamainak és a parlamentnek is, hogy egy integrált piacot hozzunk létre. És ezt különböző jogszabályokon keresztül próbáljuk elérni, különböző csomagok, egyes, kettes, hármas csomagokon keresztül, melynek célja, hogy az ellátók eljöjjenek ide Európába, részt vegyenek az itteni versenyben, tisztességes versenyben, amely mindenki számára lehetőséget ad arra, hogy nyereséges legyen az energiakereskedelem számára, és ugyanakkor biztonságosan tudja ellátni a fogyasztókat, és versenyképes áron. Ugyanakkor ezen piac létrehozásával, amely integrált és nyitott, Az ellátást diverzifikálni kell, és az ellátói utakat is keletről és nyugatról. Ez természetesen attól is függ, hogy mennyire sikerül összekapcsolni a hálózatokat. Ez nagyon fontos számunkra a bizottságnál. A múlt héten Budapesten a magyar elnökség által láthatjuk, hogy ismét nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megnöveljék a hálózatok összekapcsolását, és hogy létrehozzák az infrastruktúrális hálózatot Európában, amely nagyon fontos ahhoz, hogy ez a piac működőképes legyen, és hatékonyan működjön. Ha az a célunk, hogy a gazdaságunk inkább megújuló energiaforrásokra alapuljon, nem pedig foszilis erőforrásokon, és inkább helyi energiatermelésen és energiafogyasztásra alapuljon, ehhez korszerűsíteni kell az infrastruktúrákat, és létrehozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az emberek az áramot és a gázt más módon tudják felhasználni, másként használják a hűtést és a fűtést. Ezért tehát a szabályozás és a hálózatok összekapcsolása nagyon fontos. De ez attól is függ, hogy mennyire tudjuk kialakítani az ellátó utakat, útvonalakat az EU-n kívülről, ami az EU szempontjából, belső szempontjából nagyon fontos. Sok vita folyik arról, hogy az európai jogszabályozás mire terjedjen ki. Van egy egyszerű üzenetem. Az európai szintű jogszabályozás célja nem az, hogy problémát, hanem hogy problémát hozzon létre, hanem az, hogy lehetőségeket hozzon létre. Azért, hogy a vezetékeket úgy lehessen üzemeltetni, hogy a már meglévő ö, piacon résztvevő szereplők megmaradhassanak, de újak is megjelenhessenek. Már most is domináns ö, szereplők alakultak ki a piacon, és ez problémás. Ezért kell tehát a független kezelést és a független befektetést a hálózatokban létrehozni, azért, hogy a versenyt meg tudjuk erősíteni. Erről szól a harmadik csomag, ez a vezérvonala a harmadik csomagnak, amelyet 2009-ben fogadtak el, és amelyet jelenleg alkalmaznak. Természetesen a tagállamok együttműködésével van szükség arra, hogy az irányelveket a nemzeti törvényekbe is átültessék. És természetesen nagyon kemény munkára van szükség az új Jubjánai ügynökségben is, amelynek a célja az, hogy kidolgozza a technikai részleteit annak, hogy hogyan tudjuk lehetővé tenni az emberek számára, hogy az elektromos árammal és a gázzal határokon átnyúlóan is lehessen kereskedni. Kódexeket kell kidolgozni arra, hogy hogyan lehet hatékonyan használni a hálózatot, legyen az Zébrüggében, vagy Brindisiben, vagy Tallinnban, ugyanúgy lehessen gázt eladni vagy vásárolni, mint kőolajat a világban. És ehhez likviditásra, rugalmasságra és a lehető legjobb árakra van szükség Európában. Nem azt várjuk, hogy Európában az energia árak csökkenni fognak. Egyre ritkább kincs az energia. Az a célunk, hogy egy szabály keretet hozzunk létre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a leghatékonyabban tudjuk ellátni energiával a felhasználókat. 27 nemzeti energia szabályozó hatóság alkalmazza az új jogszabályokat, és körülbelül 100 transmissziós rendszer üzemeltető működik együtt a bizottsággal és az ügynökségekkel azért, hogy kidolgozzák az infrastruktúrákat, amelyek reményeink szerint az alapjai lesznek ennek a kidolgozandó versenynek, és amelyel az ellátás biztonságot tudjuk növelni. Néhány példa arra, hogy milyen jellegű projektek és infrastruktúrák fontosak, abból a szempontból, hogy minden tagállam versenyképes lehessen, offshore hálózatok, ennek rendkívül nagy energiapotenciálja van az Északi-tengeren. Hogyha ezt összekötjük a kontinentális Európában a legnagyobb felhasználó gócpontokkal. A gázellátást diversifikálni kell azért, hogy nem csak egy kelet-nyugati gázvezetéktől függjünk, hanem a délkeleti szomszédainkkal is felvegyük a kapcsolatot. Tehát a balti tenger és az adriai tenger között is alternatívát kell nyújtani az embereknek. Ha teljesen integráljuk a balti áram- és gázpiacot, ez is fontos, ezen kívül közép, kelet és délkelet Európában is integrálni kell az ellátást. Nagyon fontos, hogy intelligens hálózatokat tudjunk kialakítani, amelyek lehetővé teszi, hogy a gáz és az áram új utakon is áramolhasson. Ez szinte nagyon fontos azért, hogy a háztartások és a vállalatok a lehető legversenyképesebb energiaforráshoz juthassanak. Még szeretnék megemlíteni valamit, ami nagyon fontos minden tagállam számára, és ez mind a nemzeti, mind az európai politikákra igaz. Hatékonyan kell használni az energiát. Ha sikerül olyan módokat kidolgozni, amelyel hat intelligensebben használják fel az energiát a háztartások és a vállalatok, ha megfelelően tájékoztatjuk őket arról, hogy hogyan válasszák ki a legjobb áramforrást és más forrást számukra, ez rendkívül fontos. Az infrastruktúrák kidolgozásában nagyon sok a kihívás. Először is a nemzeti szintű szabályozók természetesen azért fizetik, hogy a nemzeti érdekeiket képviseljék. De nagyon sok projekt európai érdeket képvisel, és ezekben a nemzeti szintű befektetésnek lehet, hogy szintén rendkívül nagy előnye lehet. Különösen, hogyha Közép-Európában befektetnek preferált területekre. Ez rendkívül fontos a szabályozók szempontjából, hogy megállapodjanak abban, hogy milyen visszatérülési arányt várnak el a befektetéseiktől, amikor új összekapcsolódásokba fektetnek be. Második dolog, Európában körülbelül 10-12 évbe telik, a tervezéstől a végrehajtásig az időszak. Legyen az a termelési kapacitás, vagy új elektromos áram hálózat, vagy bármilyen főbb tárolási kapacitás. Ahogy Buzek elnök is már jelezte, Európa számára az energiaellátás szempontjából olyan fontos kihívások vannak, és a rendelkezésre álló idő ezen befektetésekre azért, hogy az ellátás biztonságot és a versenyképességet biztosítsuk olyan, hogy mindenképpen tennünk kell valamit a 10-12 év alatt azért, hogy befektessünk ezen projektekbe. Ezért meg kell találni a módot arra, hogy hogyan lehet áramvonalasítani az eljárásokat, azért, hogy megtaláljuk az előnyöket és a hátrányokat ezen projekteknél, és utána ezt a helyi közösségek számára is úgy tudjuk átforgatni, hogy számukra is érthető legyen, értelmezhető és elfogadható. Tehát jó lenne, hogy a 10-12 év helyett 4-5 évre leszűkítenénk ezt az időt. Aztán, ami a finanszírozás kérdését illeti. Sok energiaprojekt, de azért van szükség, hogy a nemzeti ellátást biztosítsák, megmutatkozik a felhasználók által fizetett energia árában. De nagyon sok olyan projekt is van, amelyet nem fognak finanszírozni a felhasználók, és ilyenkor az állami szervek, az állami testületek finanszírozzák ezeket a projekteket, különösen ami az ellátás biztonságát illeti. Ezért meg kell nézni, hogy az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések hogyan tudják támogatni ezen projekteket ami a smart grids kérdését illeti, ami az ülésünk címében is szerepel, nagyon fontos abból a szempontból, hogy biztosíthassuk, hogy a ellátás, a kínálat és a kereslet is intelligens legyen. A jövőben kellő tájékoztatást kell adni azért, hogy megfelelően tudják a saját háztartásaikban a felhasználók az áramot felhasználni, és ezzel lehet csökkenteni Európában az áram termelési kapacitást is, ami rendkívül költséges befektetés, és ez 30-40-50 éves kifutási idővel rendelkezik. Az Európai Parlament közösen sikerült kidolgozni egy egy iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a következő 20-30 évben hol szeretnénk járni, és erre vonatkozóan egy részletet kidolgoztunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és szeretnénk most lehetőséget biztosítani a magyar elnökségnek is, illetve a tanácsnak, hogy mondjon néhány szót, ezért Kovács Pál úri a szó parancsoljon. President Buzek. Director General. Buzek elnök úr, főigazgató úr, mikrofon? Működik? Hallanak? Rendben. Tisztelt Buzek elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a magyar elnökséget képviselhetem. Ami a mostani vegyes bizottsági ülésünk témáit illeti, ezek párhuzamosak az elnökség feladataival, különösen nem az infrastruktúrát és az erre vonatkozó fejlesztéseket illetik. Ezért szeretnék néhány megjegyzést tenni arról, hogy eddig mi mit tettünk, és tájékoztatnám önöket arról, hogy az elmúlt öt hétben az elnökség, a, pontosabban, hogy a következő öt hétben az elnökség még mit tervez tenni. Már sokan kiemelték, hogy az energia az egyik legfontosabb és legbonyolultabb kihívás jelenleg a jólét, a gazdasági fejlődés, a nemzetbiztonság szempontjából. Ehhez javítani kell az energiállátás biztonságát és az európai gazdaság versenyképességét, és ugyanakkor fenntartható természetes környezetet kell megtartanunk. Magyarország nagyon jól tudja, nagyon jól ismeri ezen kérdéseket, és ezért választotta prioritásként az elnökségi programban az energia területét. Célunk, hogy a fenntarthatóság, a biztonság, a biztonság, az ellátásbiztonság és az integrált piac működését javítsa. Sikeresnek mutatkoztunk, és így a hosszabb távú európai célokhoz is hozzájárulunk. Ami a fenntarthatóságot illeti, Magyarország a köz- és hosszú távú energiastratégia támogatásával próbált erőre lépni. Ez ezért tartottuk meg az első energiaügyi csúcsot február 4-én egy valóban egységes európai integrált piac kidolgozására 2020-ra. 2015-től szeretnénk elszigetelni ezt a piacot, és jó lenne, hogyha az energiafelhasználás hatékonyságát lehetne javítani, és így is elérnénk a 2020, a 2020-20-as célokat. A tanácsi következtetéseket a 2020-as a 2020-20-as közlemények közleménnyel kapcsolatban szintén megjelentettük, amely a február 4-i tanácsülés következtetéseit tükrözi, és a tanács célkitűzéseit. Ami a hosszabb távú stratégiát illeti, a magyar elnökség azt javasolta, hogy a 2050-es roadmap kapcsolatban indítsuk el ezt a vitát. Ezt Gödöllőben Magyarországon a hónap elején tartottuk meg, és azt gondoljuk, hogy a vita ö, nagy ö, ö, módon előre viszheti ennek a kérdésnek a lezárását. Ami az energiahatékonysági tervet illeti, miután az energiaügyi ö, munkacsoportban ezt részletesen vitatták, június 10-én tervezzük, hogy ezzel kapcsolatban egy határozatot elfogadjunk. Ami a biztonságot és az ellátásbiztonságot illeti, az e- magyar elnökség célja a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozása, valamint a helyzet felmérése az offshore kőolaj és gáztermelés biztonságával kapcsolatban. A miniszteri ebédülés az energia kérdések külső dimenzióját is felvetette, és ez volt az első eszmecsere ezen kérdéssel kapcsolatban. Ami az integrált piac célkitűzését illeti, az elnökség egyik célja az volt, hogy megállapodásra jussunk az energiapiac integrációjával és átláthatóságával kapcsolatban. Június 10-én várjuk az energiaügyi ö, csúcson, hogy politikai megállapodás születhessen az energiaügyi munkacsoport hosszú ö, eszmecseréje után, és triológust indítottunk a parlamenttel és a bizottsággal. Június 16-án, 23-án és 29-én szeretnénk találkozni azért, hogy a politikai megalapodást előkészítsük. És szeptemberben várható a parlament állásfoglalása. Ami az energiainfrastruktúra rendszereket illeti, ez a mostani ülés fő témája. Ez a leggyümölcsözőbb és legfontosabb téma a politikai menetrendünkben. Ez nem meglepő. Az új energiastratégia 2020-ig és a februári csúcs is már felhívta a figyelmet arra, hogy külön figyelmet kell szentelni ezen témának, és létre kell hozni egy menetrendet, egy úti tervet azért, hogy megszüntessük az egyes tagállamok elszigeteltségét az energiapiacon. Ami a céljainkat illeti, az energiaügyi miniszterek elfoglalták a közleményt, amelyet a bizottság készített elő februárban. Azért, hogy a prioritásokat meg lehessen határozni, és a példákat fel lehessen használni. Egy magas szintű csoportot hozott létre a bizottság a közép- és kelet-európai országok között azért, hogy beazonosíthassák az infrastrukturális szükségleteket és prioritásokat ebben a térségben, és jól működő észak-déli összekötétés lehessen kialakítani. A bizottsággal közösen sikeres, magas szintű konferenciát szerveztünk az energia infrastruktúra szempontjából egy héttel ezelőtt. A kormányok, a szabályozók, az üzemeltetők, a végső felhasználók és más fontos szereplők vitatták meg az energiainfrastruktúrával kapcsolatos fő problémákat. A kiváló előadásoknak köszönhetően sikerült belelátni ezen téma fejleményeibe, és hogy hogyan lehet az tarifákat kialakítani és az egyes projekteket finanszírozni. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljöhettem erre a mostani ülésre az Európai Parlamenti és Nemzeti Parlamenti képviselők között, és azzal foglalkozhatunk, hogy hogyan tudjuk javítani az ellátást és az biztonságot. Ahogy az elnök úr is kiemelte, a magyar elnökség az energia területét, és különösen pedig az energia infrastruktúrák területét hítnak tekinti, amely segítségével Európa versenyképesebbé, biztonságosabbá és tisztábbá teheti a jövőt. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm Kovács úrnak, és talán még egyszer élnék a lehetőséggel, és megköszönném mindenkinek, hogy eljött. Különösképpen köszönetet mondanék a Magyar Soros elnökségnek, amiért megragadta a kezdeményezést, nem csak a soros elnökség, hanem a Magyarország gyűlés is megragadta a kezdeményezést, hogy ma itt egy közös találkozóra sor kerülhessen. Természetesen köszönöm a nemzeti parlamentek kol- béli kollégáknak, hogy eljöttek, és köszönetet mondanék a magyar elnökségnek, Azért is, és erről már szó esett, hogy a biztonságos, fenntartható és megfizethető energiát prioritásként kezeli elnökséges során, és nagyon fontosnak tartom továbbá azt is, hogy ezúttal megemlítsük azt is, hogy a lengyel elnökség szeretné folytatni ezt az utat. Ahogyan a bizottság és a magyar soros elnökség már elmondta, a legfőbb feladatunk politikai döntéshozóként továbbra is az lesz, hogy az Európai Unió belső energetikai piacát előmozdítsuk, biztosítsuk az EU béli energiaellátás biztonságát, előmozdítsuk az energiahatékonyságot, az energiatakarékosságot, új megújuló energiaforrásokat aknázzunk ki, az energia infrastruktúra hálózatok összekapcsolását előmozdítsuk, ez is legfőbb prioritás, ami a belső energetikai piacot illeti. Valószínűleg a legnagyobb kihívás abban áll, hogy a jövőbeni energia szükségletet lefedjük, mind Európai Uniós, mind globális szinten. Minden becslés abból indul ki, hogy az energia szükséglet drámai módon fog megnövekedni. Mely technológiák azok, amelyek a leginkább képesek lefedni ezt a szükségletet? Ez egy olyan döntés, amely a tagállamokban is rendkívül fontos lesz, és felmerül a kérdés, hogy mely jövőbeni energiák lesznek azok, amelyek segíthetnek nekünk ezen feladatok elérésében, és az Európai Parlamenten belül is nagyon sokat foglalkozunk a kutatással és a fúziós energiai lehetőségekkel. Aztán hogyan tudjuk a döntéseink folyamán biztosítani ezt, hogy a koherencia ne szoruljon háttérben? Hogyan tudunk olyan energia árakat biztosítani, amelyek elérhetőek az alacsonyabb jövedelmű állampolgárok szempontjából, illetve számára is, hogyan lehet azokat az, ára, az árakat úgy alakítani, hogy az ipar számára is megfizethetőek legyenek. Ezek nem csak részletkérdések, hanem központi jelentőségű kérdések. A továbbiakban kihívás lesz valószínűleg az is, hogy a kezdődő konfliktust, vagy inkább talán feszültséget a környezetpolitikai és energiapolitikai kérdések között megoldjuk, gondoljunk a megújuló energiákra, itt van a híres kérdés, hogyan lehet a nagy mennyiségű szélenergiát eljuttatni a fogyasztókhoz, hogyan lehet azokat a magas feszültségű hálózatokat kiépíteni, amelyekre szükség van, hogyan lehet a tározókat kiépíteni. Hiszen mindez befolyásolja a környezetet, hatással van rá, és hogyan lehet ezt a két célkitűzést összeegyeztetni egymással, illetve a közöttük lévő feszültséget felszámolni. Igaz ez a vízenergia, a biomassa, a bioenergia esetében is, a viták nagy valószínűséggel minden tagállamban napirenden vannak. És itt van az a nagy kihívás is, hogy elegendő pénzt bocsássunk a kutatás rendelkezésére az innovatív energetikai megoldások és az energia ellátás biztosítása tekintetében. A finanszírozási szükséglet hatalmas, erre már utaltak az előttem szólók, éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő hosszú távú döntéseket hozzuk meg, és egy olyan váltást eszközöljünk, amely egy intelligens energiarendszerhez vezet, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a fogyasztását hozzáigazítsa a rendelkezésre álló energia mennyiséghez, amely lehetővé teszi a nagyarányú energiatározást, és amely lehetővé teszi egy egyensúly megteremtését a kereslet és a kínálat között. Az energetikai infrastruktúra modernizálása elengedhetetlen a megújuló energiák arányát csak így tudjuk növelni az energiállátásban, anélkül, hogy az ellátás biztonságát, a stabilitást és a versenyképességet alássuk. Ez csak akkor lehetséges, hogyha kiépítjük az infrastruktúrát, és intelligensebbek lesznek az villamos energia hálózataink. A Lisszaboni szerződés révén megnyitottuk a kapukat egy erősebb nemzeti parlamenti szerepvállalás előtt Európai Uniós ügyekben, miközben az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotásának középpontjába került. A 194-es cikke a szerződésnek ezen túlmenően csak is energiával foglalkozik, és ennek révén az Európai Parlament emellett egyfajta kisebb súlyú, de mégis jogalkotóvá válik a tanács mellett. Az elkövetkezendő években nagyon sok kihívással kell majd foglalkoznunk az energetika területén, szorosan együtt kell működnünk nem csak a tagállamokkal kormányszinten, hanem a nemzeti parlament béli kollégáinkkal is, és minden bizonyal a szubszidiaritás kérdését is komolyan kell vennünk, mind a mellett, hogy melyek a közös érintkezési pontok, hogyha nem akarjuk elidegeníteni Európát a választópolgároktól. Két-három mondatot mondanék a szakbizottságunkról. Az ITRE szakbizottság ebben a jogalkotási periódusban 55 taggal rendelkezik, és az Európai Unió határain belüli energiapiac kialakítása legfőbb célunk, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság előmozdítása, a megújuló energiák előmozdítása, valamint a különböző nemzeti energiainfrastruktúrák összekapcsolása, ami elengedhetetlen a belső energetikai piac továbbfejlesztése tekintetében. A jelenlegi jogalkotói időszakban a gáz ellátás biztonságában fontos szerepet játszottunk, Fontos volt továbbá az olyan projektek finanszírozási támogatása, amelyek energetikai szinten rendkívül fontosak. Jelenleg társjogalkotóként dolgozunk egy bizottsági javaslaton az energiapiaci integritás és átláthatóság kérdésében, amely szavatolja az energiapiacok átláthatóságát és megfelelő energiaárakat szeretne biztosítani a fogyasztók számára. Szakbizottságként, de parlamentként is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az energiahatékonyság 20%-os növelését elérjük 2020-ig, hosszú távú célunk pedig az, hogy 2050-ig egy energiahatékony gazdaságot sikere, sikerüljön kialakítanunk. Múlt év végén Kulerska Bobinska kolléganő jelentésében egy új energiastratégiáról döntöttünk Európa 2020 tekintetében. Egy hosszabb távú vízió dolgoztunk ki, ahol eh, hosszú távú csökkentési célokkal és átfogó rövid és hosszú távú cselekvési tervekkel szeretnénk elérni mindezt. A diversifikálás, valamint az ellátás biztonsága továbbra is a napirendünkön lesz. Volt egy nagyon intenzív vita az energetikai infrastruktúráról, az illetékes biztos úgy gondolom nagyon nagy mértékben hozzájárult ehhez az eszmecseréhez. Mi Suza Wagner kolléga jelentésében a prioritásokról értekeztünk, és valószínűleg júniusban döntünk parlamenti szinten erről, annak érdekében, hogy utána a beruházásokat is megkönnyítsük ezen a téren. A modernizálás, korszerűsítés további fontos lépés. ipari és energetikai szakbizottságként mi is részt veszünk majd egy új energetikai infrastrukturális eszköz kialakításában EU szinten. Ter, a tervek szerint a bizottság, az Európai Bizottság ez év októberében terjeszti elő erre vonatkozó javaslatát. Láthatják, rengeteg feladatunk van. Egyre nő a feladatok száma, a tematika is egyre fontosabbá vált, és Tudjuk, hogy nagyra törőbb célokat kell megfogalmaznunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy bármilyen ambiciózusak is vagyunk, realisztikusan is kell látnunk ezt a kérdéskört. Olyan energiapolitikára van szükségünk, amely az ellátás biztonsága, a fenntarthatóság és a megfizethető árak között teremt egyensúlyt, ezt a háromszöget figyelembe veszi. Azt hiszem, ez a háromszög sokáig foglalkoztat majd bennünket, ezért örülök annak, hogy nem csak a szakbizottságon belül, nem csak a bizottsággal és a tanácssal, illetve a tagállamok kormányaival tudunk eszmét cserélni, hanem a nemzeti parlamentekben tevékenykedő kollégákkal is. Ennyit szerettem volna mondani bevezetőként most pedig azonnal átadom a szót Rogán Antal kollégának, az imént már elmondta, hogy a magyar illetékes bizottság nevében is szeretne elmondani néhány dolgot. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy a mai megbeszélés első témája éppen az energiafolyósok ügye lesz. Ha megengedik, akkor én kifejezetten erre szükíteném le a mostani mondani valómat. Így elsőként szeretnék mindenkit emlékeztetni arra a néhány esztendővel ezelőtti két alkalomra is, amikor az orosz-ukrán vita bebizonyította Európa sebezhetőségét a földgáz, illetve az energiaellátás biztonsága tekintetében. Én Azt gondolom, hogy éppen ezért a közös energiastratégia egyik legfontosabb célja az energiafüggőség megszüntetése. A közös földgáz és villamos energiapiac létrehozása pedig, amiről most a magyar elnökség kezdetén február 4-i ülésén az Európai Tanácsnak döntés született. Ott ennek az egyik legfontosabb célja pontosan az, hogy 2005-től az Unió egyetlen tagállama sem maradhat elszigetelt az európai gáz és villamos hálózatoktól ezért van szükség az összekapcsolhatóság biztostására. véleményem szerint itt a déli folyosó mellett amit azt gondolom hogy most már nagyon nagyon sok fórumon és nagyon nagyon sokféle formában megvitattak megvitatásra került ezért br óriási jelentőséggel az észak déli folyosó is nevezetesen a balti energiapiacok összekapcsolási tervének végrehajtása illetve a kelet közép illetve délkelet európai észak déli irányú folyosó használata. Ezeknek a megvalósítása azonban óriási beruházásokat igényel. Óriási beruházásokat, amelyeknek hatalmas anyagi forrás igénye van. Fontos kérdés az így szükséges beruházások finanszírozása. A finanszírozás tekintetében én azt gondolom megkerülhetetlen kérdés a közösségi források bevonása. Természetesen tekintettel arra, hogy az energia beruházások túlnyomó többségénél a piaci megtérülés valamilyen formáját szem előtt kell tartani, ezért a közösségi források bevonása csak komoly meggondolással és stratégiai célok mentén elképzelhető. De ezeket a stratégiai célokat viszont világosan ki kell jelölni, és azt gondolom, hogy ki kell mondani, hogy közösségi források bevonására ezeknek a beruházásoknak és az összekapcsolhatóságnak a megteremtéséhez szükség van viszont itt nem mindegy, hogy mely beruházásokat jelölünk ki. Az én meggyőződésem szerint a parlament asztalán illetve a bizottság asztalán szereplő széles skálából és választékból valóban ki kell választani azokat a stratégiai beruházásokat, amelyeket az összekapcsolhatóság biztosítása célja, céljából rövid idő alatt meg kíván valósítani Európa. Természetesen az időbeli korlátokat, az említett 10-15 esztendőt érdemes figyelembe venni, de azt gondolom, hogy a teljes skála megvalósítása még ezen a 10-15 esztendőn belül sem képzelhető el, így a stratégiai célok kijelölésének nagyon nagy jelentősége van. A magas költségű infrastruktúra beruházások finanszírozásánál persze csak közösségi, illetve nemzeti kormányok részéről származó források elképzelhetetlenek. Itt nagy mértékben szükség van piaci finanszírozásra és piaci forrásokra. És ha piaci forrásokról beszélünk, akkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy egy magyar közmondást idézzek, kifizeti a révészt, azaz végső soron ki fogja viselni a költségeket. Ez természetesen nem más, mint a fogyasztó. A fogyasztó tekintetében viszont éppen ezért óriási jelentősége van a nemzeti regulátoroknak, illetve a közös európai szabályozásnak is. Ki kell alakítani egy teljes társadalmi költséghaszon elemzés keretében azokat a nemzeti, illetve európai kereteket, ahol az indokolt költségek meghatározásáról lehet beszélni. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy minden költség gyakorlatilag ellenőrzés nélkül a fogyasztókra áthártható legyen. ahogy itt az előttem is elhangzott természetesen az energiafüggőség megszüntetése az összekapcsolhatóság biztostása egy hatékony energiastratégia megvalóstása úgy igényel forrásokat hogy közben az olcsó energiát is szem előtt kell tartani és a fogyasztók számára biztostani kell. ezt az egyensúlyt valóban a reguláció szerepének erőstésével tartom csak elképzelhetőnek és ehhez én azt gondolom szükség van az érdekek kiegyenlítésére a hálózati felhasználók, fogyasztók és a hálózat üzemeltetők között, ennek az útja pedig valóban az indokolt költségek meghatározása nemzeti szinten, és valószínűleg valamilyen európai formában, európai szabvány szintjén is. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy itt a piaci alapú költségmegosztás több alkalommal fel fog vetődni majd a viták során, de ne felejtsük el, hogy olyan mértékű és nagyságrendű beruházások előtt állunk ezen a területen, hogy itt etéren a regulátorok szerepe nem eh, megkerülhető, sőt egészen biztosan a következő esztendőkben erősödni fog. Ha viszont regulációról beszélünk, akkor az infrastruktúra beruházások finanszírozása területén a legfontosabb üzenet a hosszú távú, kiszámítható és átlátható szabályozási környezet biztosítása ez nem csak nemzeti szinten, hanem európai szinten is indokolt. Meggyőződésem szerint az olyan megbeszéléseknek, mint amilyen a mai megbeszélés is, ezt a szempontot mindenképpen szem előtt kell tartani, és a következő esztendőkben következetesen képviselni is kell. Tisztelt képviselőtársaim, tekintettel arra, hogy a most következő téma valóban az energiafolyosók ügye, én nem kívánok áttérni a mai megbeszélés többi napirendi pontjára. Azt gondolom, hogy erre lesz lehetőség majd a későbbiekben. Csupán az energiafolyosókkal kapcsolatban akartam ezt a néhány gondolatot elmondani önöknek, és itt akkor vissza is adnám egy rövid időre az elnöklést az elnök úrnak. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel gyakorlatilag a bevezető előadásokat megejtettük, és most megkezdjük a vitát. Hálás volnék, hogyha átvenné az elnöklést. Köszönöm szépen. A résztvevők figyelmét szeretném felhívni arra, hogy tehát akkor az első téma az energiafolyosók ügye és uh, itt két alapvető szabályra mindenképpen felhívnám a jelenlévők nemzeti parlamenti képviselők és európai parlamenti képviselők figyelmét. Az egyik természetesen a hozzászólások időkerete, három perces időkeret, a másik pedig a hozzászólók arányának a biztosítása, nevezetesen két nemzeti parlamenti képviselő és egy európai parlamenti képviselő az az arány, amit igyekszünk tartani a mai megbeszélésen. Én azt gondolom, hogy a kék kártya szabályt nagyjából mindenki előtt ismert, remélem, hogy ezzel nem fognak sokszor élni, de ha valaki fog vele élni, akkor természetesen erre levezető elnökként majd mindketten igyekszünk odafigyelni. Az elnök úrral előtte röviden megbeszéltünk valamit, ami a kávészünetre vonatkozott, tekintettel arra, hogy pont megcsúsztunk körülbelül 15-20 percet a mai megbeszélés kezdetével, illetve az eddigi szakasza során, ezért az a javaslatunk, hogy a kávészünet maradjon el, ennek megfelelően 16.30-ig folytatnánk le az első szakasz vitáját, és én azt követően fogom átadni az elnöklést. Az előttem szereplő lista alapján az első hozzászóló Francesco Casoli úr lenne, a olasz nemzeti parlament képviselője. Meg is adnám neki a szót. Sí, grazie Presidente. Mm, anche a nome di tutto. Tisztelt elnök úr! az olasz parlament nevében szólok hozzá, és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az Európai Unió továbbra is erőfeszítéseket tegyen arra, hogy az energiaellátás biztonságán javítson, és a határokon átnyúló kereskedelmet biztosítsa. Olaszország mindig is megpróbált diplomáciai és fizikai kapcsolatot is létesíteni, amely lehetővé teszi az ellátás diverzifikálását. Ezért tehát rendelkezésükre állunk, hogyha segítségre van szükség, hogy még biztonságosabb és versenyképesebb legyen az európai rendszer. Röviden még szeretném kiemelni, hogy nagyon oda kell figyelni a nemzeti hálózatok túlhasználtságára, és ezért elkerülni azt, hogy egyfajta szuper folyosók alakuljanak ki a tagállamok között, és nemzeti szinten kezeljék a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Frank Reiner úr, a francia nemzeti parlament képviselője. Oui, monsieur le président, je vais intervenir. Elnök úr, a francia nemzetgyűlés gazdasági szakbizottsága nevében szeretném elmondani, hogy támogatjuk a hálózatok összekapcsolását. Szerintünk ez nagyon fontos eszköze annak, hogy hogyan tudjuk optimizálni az erőforrásainkat, és ugyanakkor biztosítani az egyes országok ellátását. Ezzel párhuzamosan azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos ellenőrizni az egyes tagállamok hozzájárulását és erőfeszítéseit, hogy tiszteletben tartsák az európai vállalásokat a környezetvédelmi és természetvédelmi területen. Oda kell figyelni arra is, hogy diversifikálhassuk az erőforrásokat azért, hogy ne csak egyfajta energia útvonaltól függjünk, és hogy korszerűsíthessük a hálózatot. Fontosnak tartjuk, és ezt önök is kimutatták, hogy szolidárisak legyenek a tagállamok egymás között. Második kérdés. Az intelligens hálózatok nagyon fontos részei a megújuló energiaforrások integrálásának. Mindenképpen javítanunk kell ezzel is az energiahatékonyságunkon. Végül pedig, elnök úr, szeretnék még beszélni a kutatás támogatásáról. Ön is kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy megosszuk az erőfeszítéseinket és a befektetéseinket, hiszen az energia stratégiai jelentőségű terület a jövő szempontjából, és ezért a lehető legambiciózusabbnak kell lenni Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én időközben a levezetés során egy hibát vétettem elfelejtettem megadni a szót Aracki András képviselő úrnak, aki gyakorlatilag a felvezetőjét tartotta volna meg a mai beszélgetésnek, így ha megengedik, akkor most neki adnám meg a szót, és azt követően viszont már Mrs. Nibler képviselő asszonynak majd az Európai Parlament részéről. Kicsit, kicsit felcserélődtek a szerepek, de remélem, hogy különösebb sérelem nem ért senkit. Parancsolj András! Köszönöm a lehetőséget, elnök úr! Tisztelt Buzak elnök úr! elnök urak főigazgató úr államtitkár úr tisztelt kollégáim! az előttem szólók igen fontos alapvetéseket mondtak el amiket igazából nem szeretnék megismételni azonban azt le kell rögztenem hogy az európa tanács által two thousand and seven márciusában elfogadott energiapolitikának egyik nagyon fontos részterületéhez értünk amikor a mai tárgyalást elkezdtük nevezetesen az energiafolyosók megvalóstásának elméleti és gyakorlati lehetőségét próbáljuk megvitatni. az is világos hogy a two thousand and ten november ten én elfogadott energia two thousand and twenty közlemény amely az energia infrastruktúráink és hálózataink tervezésének éptésének és üzemeltetésének módjában eszközölt minőségi váltásra szólt föl. ez a minőségi váltás elengedhetetlen ahhoz hogy kialakuljon egy megfelelően működő elsősorban az ellátás biztonságának elvét megvalóstó belső energiapiacunk az ellátás biztonsága vitathatatlanul az ipari társadalmak egyik legkiemelkedőbb kérdése. ahogy rogán elnök úr is emltette magyarországnak ebben elég negatv nem keserű tapasztalatai vannak bár nem kerültünk abba a helyzetbe hogy érzékelhető lett volna a lakosság illetve az ipar számára az ellátásbiztonságnak a bizonytalansága de bizonyos hogy nem csak a gazdaság és az egész, de az egész társadalom is megbénul ha az energiaellátásban valamilyen zavar támad. ezért azt kell rögzteni hogy az európai unió tagállamai nem elégedhetnek meg pusztán saját energiabiztonságuk megteremtésével hanem az eu teljes egészének megfelelő energiaellátást kell szem előtt tartaniuk hiszen egy egy tagállam energia problémái nem állnak meg az országhatároknál. az egységes energiapiac előnyének kihasználásához elengedhetetlen a már meglevő nemzetállami energiahálózatok továbbfejlesztése valamint és itt a, talán azt hiszem a legfontosabb a része az energiafolyosóknak a határmenti összeköttetések és ezeket meghaladó új energiafolyósok megéptése. az európai gazdaság versenyképességének kérdése az hogy olyan intelligens energiahálózatok kerüljenek lefektetésre amelyek hatékonyak potenciális megtakartásokat e, eredményeznek és képesek a megújuló energiák adaptálására tárolására és az eljuttatására a fogyasztókhoz. Szerencsére az elmúlt évek során tapasztalhattuk, hogy az ötletekben és tervevett projektekben nincs is hiány, de ahogy itt az előttem szólók is kiemelték, ez egy átfogó, közös stratégia kell, ezeket rendszerbe kell állítani, és a lehető legoptimálisabb megoldások mentén kell a projektek felől dönteni véleményem szerint az uniós tagállamoknak fel kell ismerniük hogy ebben az energiabiztonság energiafolyosók kialaktásában nem versenyről van szó nem tagállamok közötti versenyről van szó hanem egy kölcsönös egymásra utaltságot kell megerősteni. ebben a közös konszenzusos gondolkodásmód kialaktásában nagy szerepet játszik véleményem szerint az európai tanács energiaügyben megtartott rendkvüli ülésén február four én meghozott döntés amely szerint a következő években be kell fejezni a valóban egységes európai földgáz kőolaj és villamosenergia piac és integrált uniós energiahálózatok kiéptését illetve csökkenteni kell az unió energiafüggőségét. itt utalnék buzek elnök úrnak egy fél mondatára aki azt ő mondta, hogy törekedni kell, hogy megszűnjenek az Európai Unióban az energiaellátásból kimaradt szigetek. Ezt kiegészíteném azzal is, hogy meg kell szüntetni azokat a, a energiazsákokat, amelyekből lépést nincs, amelyekből nem lehet az a energiafolyosókat alkalmazni, illetőleg nem lehet olyan állapotot teremteni vagy elfogadni hogy fennálljon amelyek ezt a zsákrendszert úgy tartják föl hogy a zsákban levő országok egyébként kiszolgáltatottakká válnak és jobban, jobban nehezebben tudják magukat megvédeni az olyan helyzetektől mint ami two thousand and nine ben magyarországon is volt az állam és kormányfők az energiabiztonság megteremtése szempontjából számos projektet azonostottak gy például az észak déli energetikai hálózatok megéptése közép kelet európában és ideértve a földgáz és a kőolaj valamint a villamosenergia hálózatokat is. magyarország ezen a területen több lépést tett például a magyar román illetve a magyar horvát összekötő határkeresztező földgáz vezetékek two thousand and ten végéig megépültek és tervbe van véve egy magyar szlovák összekötő vezeték megéptése is amely az észak déli korridornak egyik fő útvonala lehet. e tekintetben a két kormány között alárt szerződés is van már. számos uniós kérdés azonban nyitott. én a konkrét vezetékekre kitérve hadd emltsek néhány példát a nabucco és a déli áramlat közötti összeköttetés. megjegyzem hogy a két vezetéket nem kell tekintenünk egymás versenytársának a verseny a vezetékekben levő gázmolekula árában kell hogy jelentkezzen. az összeköttetést az itje törökország görögország itália interkonnektor kialaktása teremtheti meg amely feloldhatja az ellentétet a két nagy projekt között. ugyanennek a mintájára jöhet létre az agri azerbajdzsán grúzia románia interkonnektor amely a nabucco vezetéket egésztené ki és egy szubrégiós projektet valóstana meg ez az interkonnektor az egyik első példája az energiabehozatal diverzifikációja érdekében történő együttes közép európai fellépésnek. a már emltett magyar román összekötővezeték lehetővé fogja tenni hogy az agri megvalósulás esetén magyarország is hozzáférjen a kaszpi térségben található földgázhoz. tisztelt kollégáim! ahogy itt az előzőekben is elhangzott az energiainfrastruktúra benne az energiafolyosok fejlesztésének elindtásához tiszta viszonyokat kell teremteni a projektengedélyezés és a finanszrozás területén. az engedélyezésnek és a határon átnyúló együttműködésnek hatékonyabbá és átláthatóbbá kell válnia a széleskörű elfogadottság javtása és a kivitelezés felgyorstása érdekében nagyon szenzitv kérdés a pénzügyi megoldásoknak a kidolgozása a megtérülések talaján álló döntések meghozatala és annak értékelése hogy mennyi európai uniós vagy nemzeti forrást kell hozzátenni ezekhez a beruházásokhoz. az idő ezeknek a megoldásoknak a kialaktásában sürget mert ahogy el is hangzott le kellene csökkenteni az energiafolyosók megvalóstásának idejét twelve évről valamivel kevesebb időtartamra. úgy vélem hogy a mi parlamenti képviselők nagy mértékben hozzá tudunk járulni az országaink közötti megegyezés kialaktásához ezért különösen örülök hogy a magyar országgyűlés és az európai parlament közös rendezésében a mai napon eszmét cserélhetünk bizonyos kérdés, ezek, ezekről a kérdésekről nagy érdeklődéssel várom a vitánkat biztos vagyok benne hogy a nap végén mindannyian nagyobb rálátással fogunk rendelkezni e fontos témában és álláspontjaink is közeledni fognak. köszönöm megtisztelő figyelmüket. köszönöm szépen képviselő úr és angelika niebler képviselő asszonynak az európai parlament képviselőjének szeretném megadni a szót. Rechts. Vielen Dank, Herr Vorsitzender Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni a lehetőséget, és szeretnék közvetlenül a Nemzeti Parlamentek béli kollégákhoz fordulni. Három megjegyzésem vagy három kérdésem lenne, mindegyik a köré csoportosul, hogy a tagállamok mennyiben engedik meg azt, hogy minél magasabb szintű közös európai energiapolitikát valósítsunk meg. Az első kérdés a közös belső piac. Igaz, hogy ki kell építeni az infrastruktúrát, igaz, hogy hiányoznak az interkonnektorok annak érdekében, hogy a közös belső energetikai piac létrejöjjön, de tény az is, hogy néhány tagállam gyakran nemzeti szinten elzárja a saját piacát az EU-s piactól. Kedves kollégák, azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben támogatnak önök minket a nemzeti politikájuk keretében, annak érdekében, hogy a nemzeti piacokat meg tudjuk nyitni, és valóban kiteljesíthessük az európai belső piacot. A második pont a megújuló energiák kiépítése, kiterjesztése. Öttinger energetikai biztos nagyon bátor koncepciókat fogalmazott meg, elmondta, hogy egy európai modellben kellene gondolkodni, de hogyha en- szélenergiáról beszélünk, akkor szélenergiát ott lehet kitermelni, ahol fúj, fúj a szél, és hogyha napenergiáról van szó, mindenek előtt a déli országokra kell gondolni. Németországból érkeztem, nálunk ez egyfajta forradalom lesz, úgy tűnik, de úgy gondolom nagyon fontos feltenni a kérdést és elgondolkodni ezen, és önöket arra kérném, hogy a nemzeti parlamentekben folytatott viták során is karolják fel az európai perspektívát, világítsák meg azt, és mondják el nekünk, európai parlamenti képviselőknek, hogy önök szerint mennyi Európára van szükség ezen a téren. És a harmadik pont, Fukushima és az abból levont tanulságok, biztosan önök már bőségesen megvitatták ezt a kérdést, mi is megtesztük ezt. Azt hiszem, hogy épp az Európai Unió és mindenek előtt Öttinger biztos kiváló munkát végzett, mivel azonnal megfogalmazta, hogy Európában minden atom erőműven stresszteszteket kell végrehajtani, a lehető legmagasabb biztonsági standardokat, normákat kell megvalósítani Európában. Mi a parlament részéről támogatni fogjuk őt teljes körűen, és arra kérném önöket, hogy a nemzeti parlamentekben is tegyék szóvá ezeket a kérdéseket, és a kormányaikat arra ösztönözzék, hogy európai szinten mielőbb a lehető legmagasabb biztonsági normákat tudjuk bevezetni. Gondolok itt egy átfogó kritériumrendszerre is, és arra, hogy esetleg érdemes volna nyomást gyakorolni a tekintetben, hogy a biztonsági normák ellenőrzésénél is minél átfogóbb szabályrendszert hozzunk létre. Arra kérném önöket, hogy a nemzeti parlamentekben folytassanak erről vitát, és gondolkodjanak el e, azon, hogy az európai szinten hol lehet egyfajta hozzáadó értéket teremteni ezen a téren az állampolgárok számára is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen képviselőasszony, és a következő hozzászóló Filippo Bubikko úr, az olasz parlament képviselője. Grazie, Presidente. Vorrei subito dire... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy reagáljak uh, Nibler asszony, képviselőasszony felvetésére. Az Európai Parlamentben a viták nagyon fontosak, de a nemzeti parlamentekben is szintén fontos viták folynak. Ami a mai kérdést illeti, az energia folyosok kérdését, szeretném elmondani, hogy fontos lenne, hogyha a legfontosabb kérdésekből indulnánk ki. Ugyanis ezen energiafolyosók abból a szempontból hasznosak, hogy jobban működjön, vagy azért fontosak, hogy jobban működjön a belső piac, vagy azért esetleg, hogy újabb függőséget alakítsunk ki. Azt gondolom, hogy minden tőlünk tehetőt meg kell tenni azért, hogy a belső energiapiac működőképes legyen. Ugyanis ilyen feltételek mellett lesz lehetőség arra, hogy a polgárok és a vállalatok számára is előnyös helyzet alakuljon ki. Fontos a hatékonysági kritériumok bevezetése, az energiatermelés, az, legyen az hő vagy más energiaforrásból termelt energia, elektromos áram. Ezen kívül fontos a az összeköttetések és a különböző hálózatok semlegességének az elvének a kimondása, ugyanis a piacok és a nemzeti piacok kon érezhetőek ezeknek a hatásai. Ezért fontos egy normatív rendszer kidolgozása és a különböző szabályozási eszközök kidolgozása azért, hogy több hatáskört adhassunk a nemzeti hatóságoknak és az Európai Ügynökségnek a szabályozás területén. Ezen kívül szükséges az is, hogy megfelelő jogszabályokat hozzunk létre azért, hogy a technikai feltételrendszert egységesítsük, és a funkcionális szabványokat. Ugyanis az egyes országok által meghozott erőfeszítések lehetővé kell, hogy tegyék, hogy az energia egységes piacát európai szinten létrehozhassuk. Feltételezem, hogy mindnyáján azt gondoljuk, hogy ez prioritást élvező kérdés, és ettől függ Európa jövője. Attól, hogy mennyire tudunk stratégiai jövőkép alapján ilyen kérdésekre válaszolni. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő úr, és a következő hozzászóló eh, Rainer Widman eh, képviselő úr, az osztrák parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, az energia Nyilvánvalóan egy olyan téma, amely ugyanúgy foglalkoztatja a nemzeti parlamenteket, mint az Európai Parlamentet. Mindenkinek azt kell tennie, amihez ért, és az imént hallottuk, hogy délen kell ugye nyilván napenergiát termelni, szélenergiát pedig ott, ahol fúj a szél, de nagyon fontosak az összekötések, az összekötő hálózatok is, de a hálózatok nyilván függőséget is teremtenek az európai belső piac számára kell hálózatokat kiépíteni, de nem a további függőség növelésére, gondolok itt a földgáz és a kőolaj jövőbeni fokozott importjára, hiszen ezáltal munkahelyeket is veszítenénk. Nagyon fontos erről beszélnünk. Tudom, hogy ez egy tabu téma, Nabukóról Ausztriában sokat vitatkozunk, nevezetesen arról, hogy kell-e, szükségünk van-e a Nabukóra vagy sem, illetve, hogy ezzel szemben esetleg inkább a megújuló energiák ba kellene befektetnünk. Sok osztrák úgy gondolja, állampolgár úgy gondolja, hogy nagyon sok tennivalónk még ezen a területen. Sok mindent hallottunk az elméletről, a megújuló energiákról, a hatékonyság növeléséről, a kutatásról, de konkrét koncepciókra van szüksége az embereknek hinniük kell Európában, és hinniük kell abban, hogy Európa képes arra, hogy energiával lássa el magát középtávon és hosszú távon, és az emberek főként az atomenergia kérdésével foglalkoznak. Mi, osztrákok, ugye nem vagyunk bajban, mert nagy arányú a vízenergia felhasználásunk, de Franciaországban nagyon sok az atomenergia aránya az energiaellátásban. Azt hiszem, hogy hosszú távon fontos lesz ezzel foglalkozni, hiszen Fukushima megnyitotta a lehetőségek kapuját, és egy év múlva már nem tudunk úgy vitatkozni az atomenergiáról, mint ma, mert addigra már mindent újra elfelejtünk. Szeretném a stresszteszteket is felkarolni. Igen, szükség van rájuk, de csak akkor, hogyha független hivatalok szakemberek végzik, és nem maguk az üzemeltetek, üzemeltetők, és akkor, hogyha minden lehetséges szenáriót figyelembe veszünk, legyen szó az emberi mulasztásról vagy a terror támadásokról is. Máskülönben az atomlobbi és az atomerőmű üzemeltetőkre marad ez a feladat. Ausztria feladatként tekinti azt, hogy mindenek előtt intelligens hálózatokat építsen ki, tehát nem a fosszilis energia importjára szolgáló hálózatokra gondolok, hanem arra például, hogy Ausztriában például a Németországban megtermelt szélenergia számára tározókat, energiatározókat tudjunk kialakítani. De igazat adok nyilván önöknek abban is, hogy a nemzeti parlamentek ebben fontos szerepet játszanak. Ausztriában jelenleg az ökoáram törvényről tárgyalunk, és itt irigykedve nézünk Németországra, ahol már jól megoldották ezt a problémát, nekünk még sokat teendünk ezen a téren. Köszönöm szépen képviselő úr érdekes és értékes gondolatait. A következő hozzászóló Stanislav Iván képviselő, a lengyel parlament képviselője polski senat reprezentuje komisję gospodarki narodowej e, polskiego e, senatu. a e, lengyel tagja, ha javíthatom, amit most tisztelt Hölgyeim és Uraim, a lengyel értelmezés szerint nagyon sok intézkedés javítható az energiainfrastruktúra. Az úgynevezett energiahidak kiépítése ezek között nagyon komoly szerepet kaphat és ennek a feladata az, hogy az energiahatékonyságot növelje. Miért prioritás ez számunkra? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy így nem csak a biztonságát teremtjük meg az ellátásnak egy adott országban, vagy legalábbis javítjuk, hanem a negatív hatásokat, a környezetre gyakorolt negatív hatásokat is be tudjuk, befolyásolni tudjuk, ugyanis a hatékonyság az csökkenti a primér energia felhasználást, most akár fosszilis, akár megújuló forrásokról van szó. És így módon a hatékonyság az meghatározó szerepet kap. Azt is gondoljuk, hogy a hatékonyságra való koncentráció bizonyos esélyeket nyit innovatív intézkedések számára és ez az európai politika szintjén is meghatározó. Hangsúlyozzuk, az egyes országok és régiók sajátosságainak figyelembevételét, illetve hogy ennek is milyen meghatározó fontossága van. Ezeket a specifikumokat mindig figyelembe kell venni a nagy jövőképek kialakításakor, ahogyan Buzek úr is említette a közös stratégia kapcsán. Közép-Európában az interkonnektorokra, az energiahidekre nagyon nagy szükség van. Két projektre hivatkoznék is. Az energiahíd Litvánia és a és Lengyelország, illetve Lengyelország és Németország között most már két ilyen összeköttetés, ilyen interkonnektor is létezik, és az igény az az energia iránti igény és a szélenergia vezetékek iránti igény nagyon nagy Németországból Lengyelország felé, ezért Lengyelországban vannak ingatozások, és ez sokszor okoz problémát. Tehát az energiahidakat illetően nagy szükség van itt is az intelligens hálózatokra. Erről majd még beszélnék a vita során. Most annyit mondanék el befejezésképpen, hogy a külső kapcsolatok hozzá kell, hogy járuljanak a, a nemzetközi rendszerek optimalizálásához is. Ez ma már többször elhangzott a biztonság kapcsán, és a közös belső piacra törekszünk, akkor ezeket a kapcsolódásokat, ezeket az összeköttetéseket biztosítani kell minden irányban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnézést kérek a Elnézést kérek a szenátor úrtól, számomra csak a, a nemzetiségét tüntették fel, a pontos titulusát azt nem. A következő hozzászóló Vladimir Urucsev képviselő úr az Európai Parlamentben, és egyben hadd biztassam, a had a jelenlévő európai parlamenti képviselőket nagyobb aktivitásra, mert így nehezen tudjuk tartani az arányokat a nemzeti parlament és az európai parlamenti képviselők között. Parancsoljon képviselő úr! <laughs> Nagyon szépen köszönöm, kérem engedjék meg, hogy én is szívből üdvözöljem a nemzeti parlamentek képviselőit. Ez egy rendkívül fontos téma, az energiaellátás biztonságának kérdése az Európai az uniós polgárok számára. Valószínűleg mindenki azt várja, hogy most az, energi- az atomenergiáról fogok beszélni, de ez nem lesz így, mert ez túlságosan részrehajló lenne. Most inkább a gázellátásra térnék ki. Egy osztrák kollega azt mondta, hogy a megújuló energiaforrások segítségével fokozatosan el lehet érni, hogy a gázfogyasztás csökkenjen. Hát sajnos az elemzések és a becslések, amelyeket mm, eddig megismertem, nos minden becslésből az derül ki, hogy a gázfogyasztás Európában bizony nőni fog. És ennek objektív okai vannak, nem fogom az összeset felsorolni, de az egyik közülük, ami meghatározó, és a megújuló energiákkal is összefügg a következő. Az energiarendszereknek kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és a más területeken jelentkező instabilitást is ki kell valahogy egyenlíteni. Na most olyan gáztechnológiákra van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy nullától száz százalékig sikerüljön a kapacitás vesztességet például a szélenergia kiesésekor kompenzálni. Valószínűleg a fogyasztónak bizonyos esetekben szélenergiát biztosítanak, de előfordulhat, hogy más intézkedésekre is szükség lesz, hogy ki tudjunk szállni az atomenergiából. De mindig mindent, ha valami megszűnik, azt helyettesíteni kell. A gázpiac Európában a jövőben is nagyon fontos lesz. De van elképzelés arra vonatkozóan, hogy milyen legyen a stabil gázpiac? Mi a helyzet jelenleg? Most a technológiai kapcsolódásokról essék szó Oroszországgal. Ott van a Nord Stream, az északi áramlat, a déli áramlat, hát ezek hatalmas szállítási kapacitásokat jelent, aztán ott van a déli folyosó, és Eh, az csak egy kis részét jelenti eh, a kapacitásnak, a szállítási kapacitásoknak. Eh, ehhez hosszú távú szerződésekre van szükség. Ezek a szerződések azonban ellentétben állnak a piac logikájával. Hogyan lehet egy ilyen piacot kialakítani az Európai Unióban? És ez egy rendkívül fontos kérdés. A kérdés ugye az, hogy miért az LNG terminálok, hát ezek spotpiacok tulajdonképpen. És ezek is egy lehetőséget jelentenek az energiapiacon. piacon és miért vannak ezek ilyen kis arányban képviselve a 2020-as stratégiában, valamint a nemzeti stratégiai tervekben, különösen azokban az országokban, ahol a kapacitások erre rendelkezésre állnának. És mindenkitől kérdezem, az új helyzet kapcsán, amely kialakult az Európai Unióban, hogy tulajdonképpen ha figyelemmel kísérjük az eseményeket, akkor az ember elgondolkozik azon, hogy hogyan lehetne ilyen LNG cseppfolyósított gáz terminálokat létrehozni, mert ez egy reális piac és lehetőség lenne. Köszönöm szépen. Úrnak a román parlament képviselőjének szeretném megadni a szót. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să subliniez. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék két nagyon fontos dolgot kiemelni. Először is. Elkészült egy tanulmány, amelyet az Energia Közösség hozott létre a múlt hetekben az energiafogyasztásról az elmúlt hetekben. A következtetés az, hogy Három fő kihívás vár ránk. Biztonság, éghajlatváltozás és társadalmi egyenlőtlenség, ami a biztonság kérdését illeti. Ide tartozik az energia folyosók kérdése is. Sajnos Európa ezen a területen nem egységesen lép fel. Már több mint tíz éve beszélünk a Nabukkóról, és mindezen idő alatt a projekte összes partnere aláírta ugyanakkor a South Stream, a déli áramlat projektét is. Amíg mi beszélünk, addig Kínának sikerült két szerződést is aláírni. Egy kőolaj szállítási szerződést a kaspi tengerről és egy másik pedig ugyanebből a térségből egy gázszállítási szerződés. Mi terminálokról, cseppfolyósított gázterminálokról beszélünk, közben a legnagyobb ilyen jellegű terminált már ki is építették, és ebből Kínába, Dél-Koreába, az Egyesült Államokba fogják küldeni a cseppfolyósított gázt, és ez a világ termelésének 4%-át jelenti. Biztonságos ellátásra van szükség, ehhez nagyon fontos a Kaszpi-tengeri térség. Most pedig a földgáz függőségünk csak egyre nő, hiszen az elmúlt 20 évben a termelési kapacitás 25%-át felváltották földgáz termelési kapacitással. A fukushimai események teljesen megváltoztatják világszinten az energiai helyzetet. Az Európai Unió terve az volt, hogy 72 reaktort létesítsen. Ha ez lehetséges lett volna, lenne, hát ebben nem vagyunk biztosak, hiszen az elmúlt 20 évben csak 9 ilyet építettek, tehát még ha ez lehetséges lenne, akkor is túlságosan optimista volt ez az előrejelzés. A következő három évtizedben kizárólagosan az tervezhető és előrejelezhető, hogy még tovább nőni fog a fogyasztás. Ezt jelzi az Nemzetközi Energiaügyi Ügynökség és a Monreáli közlemény is a egy illetékes ülés kapcsán. Az biztos, hogy 79-81 százalékkal fog nőni a fogyasztás. Tehát mégiscsak jobb lenne, hogyha egységesen lépne fel az Európai Unió a szénhidrogének területén. Azt gondolom, hogy a belső piac kiépítése négy éven belül ez túlságosan optimista a földgázra és a kőolajra vonatkozóan is. Ami a földgázt illeti, ez egyszerűen lehetetlen. Talán a kőolajnál még van erre lehetőség. Elmondanék egy román példát. Románia az európai ö, térség egyik külső határán található, és külső forrásoktól függ Oroszországtól, tehát nincsen saját földgáz forrásunk. Az Európai Unió import függősége miatt lehetetlen valóban alkupozíciót kialakítani. Létre kell hozni egy energetikai bizottságot a tagállamok között. Másrészt pedig nagyon fontos a stratégiai, európai érdekeket képviselő projekteket meghatározni, és beazonosítani a finanszírozási lehetőségeket, amelyekkel biztosítani lehet éves szinten a kötelező finanszírozását ezen projekteknek. Máskülönben teljesen általános szinten marad a vita. Vannak olyan tagállamok, ahol válságok vannak, és ahol nacionalista fellépéseknek vagyunk szemtanúi. Szeretnék gratulálni azoknak, akik kezdeményezték ezt az ülést, mert az egyik legfontosabb problémára vetíti rá a hangsúlyt az Európai Unió részéről az energiaellátás biztonságának a kérdésére. Az energia egyre drágább, a mostani gazdasági és társadalmi környezetben. Azt gondolom, hogy az energia tehát stratégiai prioritás kell, hogy elvezen európai szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tekintettel az idő előre haladtára szeretném jelezni, hogy a táblán szereplő három nemzeti parlamenti képviselő mellett még Gyürk András európai parlamenti képviselő úr kért szót, és én ezzel lezárnám a hozzászólóknak a körét, és a végén fogom majd még Aracki képviselőnek megadni a szót a téma rövid összefoglalására, és akkor Hermann Schultész képviselő következik az osztrák nemzeti parlament képviselője. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, kedves kollégák! Az ellátás biztonsága, a kockázat kiegyenlítése és a szénhidrogének felhasználásának csökkentése, ezek a legfontosabb szempontok, és vezetékekről, hálózatokról, folyosókról beszélünk, mindenek előtt földgázról. A legfontosabb dolgot már említették, ez a hatékonyság kérdése a földgázzal kapcsolatosan. Ausztriában a földgáz 90%-a tranzitként halad végig az országon. A földgáz szállítása nálunk rengeteg széndiokszidot szabadít fel, ez körülbelül 500 ezer tonna, lehet, hogy ez semmit nem mond önöknek, de ez ugyanannyi energiát jelent, mint az egész vasútrendszer üzemeltetése. Ez egy hatalmas széndiokszid kibocsátási megterhelés, és éppen ezért nekünk nem mindegy, hogy hogyan alakul a folyosó. Nagyon fontos lenne a számunkra, hogyha a hatékonyságot is tematizálnánk a földgáz felhasználása kapcsán. A földgáz tekintetében tudjuk, hogy egyébként növelni kell a hatékonyságot, főleg a villamos energiatermelésben és az iparban, de a földgáz szállítása maga a földgáz hasznosításának az egyik legkevésbé hatékony területe, és kérném, hogy a további viták során ezt mindenképpen vegyük figyelembe. Ami a villamos hálózatokat illeti, nálunk Ausztriában az atomenergia nagyon fontos téma, és nem csak politikai viták témáját képezi, hanem az embereket is milyen foglalkoztatja ez a kérdés. És hogyha Ausztriában tranzitvezetékekről van szó, akkor mindig felmerül a kérdés, honnan érkezik az áram, honnan jön ez a villamos energia, és mennyiben játszik ebben szerepet az atomenergia. Ez a politikai viták szerves részét képezi, ha tetszik, ha nem. Ez egy olyan tényező, amely az ilyen jellegű projektek iránti elfogadottságot befolyásolja a lakosság körében nagyon el, pontosan el kell gondolkodnunk azon, hogy ezek a nagy folyosók képezhetik-e az egyetlen megoldást, amelyekről beszélünk, hiszen ha pontosan megnézzük, akkor a regionális megoldások, a kockázatokat mindinkább hát kiküpszöbölő megoldások a legfontosabbak, és nagyon fontos, hogy az alapvető intézmények, gondolok itt kórházakra és egyéb hasonló intézményekre, mindig energiállátásban részesüljenek, gondolok itt biomasszára, földgázra, más megújuló energiákra, mind olyan energiákra, amelyeket tározókból elő lehet hívni szükség esetén, hiszen a nagy folyosók, és ezt nem szabad elfelejtenünk, mindig nagyon érzékenyek és sérülékenyek. A nagy folyosók kérdése összefügg azzal is, hogy ahol, ahonnan sok energia származik, ott sok pénz folyik vissza a szállító országokhoz is, és ma már szó esett arról, hogy Emlékezzünk el arra, hogy minden nagy folyosó tulajdonképpen az európai értékteremtés kiáramlását vonja maga után, éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az értékteremtést megtartsuk Európában, növeljük a hatékonyságot, és egy valódi diverzifikálást tudjunk megvalósítani, ami a forrásokat illeti. Nagyon nagyban támogatom azt is, hogy az LNG, a sűrített cseppfolyósított földgázt Európába hozzuk. Ilyen terminálokra szükség van, és ezeket valódi alternatívaként kell szemlélnünk. Nagyon fontos kérdés az, hogy ha földgázt importálunk, akkor tudnunk kell azt, hogy sok olyan ország, ahonnan földgázt importálunk, nem rendelkezik demokratikus struktúrákkal. Hivatalosan Oroszországra azt mondjuk, hogy demokratikus, ám legyen, de mindenképpen tudjuk azt, hogy ezekbe az országokba eurók folynak, és ezzel olyan rendszereket és rezsemeket pénzelünk, amelyeket nem kellene feltétlenül pénzelnünk, gondoljunk például Iránra. Egy további téma, milyen stabil az ellátás ezen országokból érkező energia alapján. A Nabikónak már régen működnie kellene, de egyszerűen hiányzik a befektetők bizalma a gázforrásokba, hiszen máskülönben már régen építenénk ezt a vezetéket, és ezt a témát nem tudjuk megfelelően megválaszolni, ezért újra és újra rábólintunk, de még mindig nem találtunk megfelelő választ. Hogyha meg, elgondolkodunk rajta, akkor láthatjuk, hogy nagyon nagy a veszélye annak, hogy az európai közösség ugye mindig nagy projektekről beszél, nagy folyosókról, de emlékeztetnék arra, hogy a legbiztonságosabb energia nem az, amelyet nagy arányban szállítunk, hanem az, amelyre egyszerűen nincs szükségünk. Ugyanilyen erővel, mint ahogyan itt most megvitatjuk a folyosók témáját, ugyanilyen erővel kellene eszmét cserélnünk az energiahatékonyság növeléséről és a rendelkezésre álló energia jobb felhasználásáról folyó vitába is. Még egy kérdés, mennyi Európára van szükségünk? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ahogyan jelenleg kialakítjuk energetikai piacainkat, és pont a gáz területén nagyon nagy a veszélye ennek, nevezetesen, hogy a hosszú távra kötött ellátási szerződések eh, gyakorlatilag lekötik a vezeték kapacitásokat, és ezáltal nagymértékben csökken a verseny. Éppen ezért az európai intézményeket szeretném kérni arra, hogy az európai szabályozásnak ezt a dimenzióját alaposan vizsgálják meg. Egy dolog biztos, Európa a szén és acélközösség eszméje alapján jött létre. A kérdés, hogy az európai integrációs folyamat hogyan halad előre, és nagyon fontos, hogy ezt az energetikai témát közös európai témaként kezeljük, megfelelően megvitassuk, és valóban előmozdítsuk közösen. Köszönöm. Györk András az Európai Parlament képviselője következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megértve, hogy szorít bennünket a, az idő, és tudva, hogy lesz lehetőségem hozzászólni majd a, a konklúziók sorában is, inkább csak reagálni szeretnék röviden az elhangzottakra. Több képviselő is érintette az energiamix kérdését, szóba került a nukleáris energia kérdése is. Mi itt, ahogyan ezt a hozzászólásokból egyértelműen kivehetjük, hívei vagyunk egy közös európai energiapolitika megszületésének, hogy ez most milyen stádiumban van, ez eldönthető, eldöntendő. De hívei vagyunk ennek. Ahhoz, hogy ez a közös európai energiapolitika valóban mindannyiunk megelégedésére szolgáljon szerintem világossá kell tenni hogy mindig is maradnak majd olyan kérdések olyan területek amelyek nemzeti hatáskörben maradnak a szubszidiaritás elve alapján. világossá kell tenni tehát a különbséget azon kérdések között az, el kell választani azokat a kérdéseket amelyek közös hatáskörbe tartoznak most és a jövőben is azokat amelyeket a nemzeti hatáskörben tartunk. Nyilvánvaló, hogy az egységes piac eh, kérdése a közös döntési kompetenciába kerül. Eh, ott van, erről szól a harmadik energiacsomag. Ebbe a körbe, a közös döntések körébe tartozik az egységes piac megteremtéséhez szükséges eh, infrastruktúra létrehozása is. Ezért beszélünk az energiafolyósok kérdéséről most, és ezért születnek meg az ehhez szükséges direktvák például a gázellátási rendelet. Ugyanakkor nemzeti hatáskörbe tartozik eh, helyesen meggyőződésem szerint az energiamix kérdése. Egész egyszerűen azért, mert a legjobb döntések ebben a kérdésben nemzeti szinten, helyi szinten tudnak eh, megszületni, mondjuk a megújulókra vonatkozóan is, teljesen eltérő adottságú országokról beszélvén az unión eh, belül és nyilvánvalóan az energiamix eh, részeként nemzeti hatáskörbe tartozik a nukleáris energiáról való eh, döntés is. Ezekben a kérdésekben nekünk Brüsszelben azt gondolom, hogy visszafogottságot kell eh, tanúsítanunk, amikor a részletekről van szó. Nagy a kísértés természetesen. Akkor, amikor olyan borzalmas képsorokat látunk, amelyeket láttunk Fukushima kapcsán, nyilvánvalóan mindannyian a hatása alá Eh, kerülünk. És ha a biztonságról van szó, fel is kell emelni a hangunkat itt eh, Brüsszelben is, ezt meg is eh, tesszük. Ugyanakkor, amikor az energiamix jövőjéről van szó, akkor meggyőződésem, hogy visszafogottságot kell tanúsítanunk, mert az elhamarkodott, kapkodó megnyilatkozások, akár döntések uniós szinten még a katasztrófákhoz is mérhető negatív hatással járhatnak. Itt tehát teret kell adni a szubszidiaritásnak, ezért üdvözlöm ezen a helyen is azt, hogy a tanács, a magyar elnökség határozottan lépett ebben a kérdésben megfelelő időben és gyorsan, hiszen itt tagállami, elsősorban tagállami hatáskörről van szó. Mondandóm lényege tehát, hogyha egy közös európai energiapolitikát szeretnénk, erre vágyunk, akkor mindig világossá kell tennünk, hogy hol lesznek a döntések közösek, és hol maradnak a döntések nemzeti hatáskörben majd. Köszönöm szépen képviselő úr, és Markel Oberweiss úr, a luxemburgi nemzeti parlament képviselője következik. liebe Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégek! Az első ponttal kapcsolatosan szeretnék utalni arra, hogy a 2020-as stratégia harmadik pontja, nevezetesen a 20%-os energiahatékonyság szintén egy olyan dolog, amelyet itt meg kell vitatnunk. Nem helyes, hogyha energiát termelünk, és azt aztán pazarolva használjuk el. Sok mindent elmondtak már itt. Egy dolgot fűznék hozzá még, olyan dolgot említenék, amely a vita során még nem hangzott el. Energiafolyosókról beszélünk, de elfelejtjük, hogy vannak már folyosók. A három Benelux állam, Németország és Franciaország közösen egy öt államból álló közösséget hoztak létre, ahol hálózataikat a határokon átnyúlóan összekapcsolták. A cél az, hogy a későbbiek során a nyíltengeren kitermelt szélenergiát a szárazföldre lehessen hozni, és Luxemburg, mint kis ország, úgy nyilatkozott, hogy az 1100 megawattos létesítményét, nek kapacitását további 200 megawattal növelje, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az energia tárolása, vagy átmeneti tárolása. Nagyon jó lenne, hogyha nagyobb országok is talán valami hasonló kezdeményezésben vennének részt, és energiatárolásra szolgáló létesítményeket hoznának létre. Gondolkodunk azon, hogy más országokat is bevonjunk, Dániát, Angli- Angliát és Norvégiát, hiszen Norvégia szintén tudna alkalmazni ilyen létesítményeket. Tehát az energia, belső energetikai piac itt valóban élettel telik meg. A második dolog, ami elhangzott, hogy nem jó, hogyha függővé válunk olyan országoktól, mint amilyen Oroszország, vagy a közép-keleti országok, gondoljunk itt a földgázra, kőolajra. Van egy másik lehetőség, ez a dezertek. A dezertek az afrikai projekt, ugye a Magreb államokkal, akik éppen most élik tavaszukat, mondjuk így. Itt van a Mare Nostrum projekt. A sivatagban kitermelt napenergia hasznosításáról van itt szó. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a nap 6 óra alatt annyi energiát szállít a Földre, mint amennyit a világ 6 óra alatt felhasznál. Az egész világ. Ezért nagyon észszerű volna a Magreb államokkal konkrétan felvenni a kapcsolatot, még akkor is, hogyha ez is egyfajta függőség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a összefoglaló beszéd előtt az utolsó hozzászóló Volner János képviselő úr, a Magyar Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elmúlt években annak lehettünk tanúi, hogy különböző Európai Uniós tagországok nem egy egységes Európai Uniós energiafolyosó megvalósításán dolgoztak, hanem úgy, mint ahogy Schultes osztrák kollégám is jelezte, régiós beruházásokat hajtottak végre, és ilyen módon járultak ahhoz hozzá, hogy a saját államuk, a régiójuk energiaellátása javuljon, az ellátás biztonsága javuljon, és alacsonyabb árakat tudjanak ezáltal elérni. Ennek során azonban beleütköztünk több ellentmondásba is, az egyik ilyen ellentmondás az volt, hogyha most visszagondolunk a válság éveire, akkor azt láthattuk, hogy egyre nagyobb hajlandósággal vonták be az államok a közteherviselésbe az energiaipari vállalatokat, és ez aztán bizonytalanná tette a finanszírozási környezetet, és nem garantálta azt, hogy átlátható módon működjön az energiapiac. Bizonytalanságot okozott az is, hogy ezeknek a tőkebefektetéseknek, amelyek egy-egy ilyen régiós energiafolyosó létesítésére irányultak, nem volt meg az áttekinthetősége, átláthatósága pénzügyi szempontból sem, és nagyon sokszor az, azért nem valósultak meg ezek a beruházások, mert tisztán a profit szempontjából a vállalatoknak, bár tőkeerősek voltak, nem érte meg beruházni, hiszen nem volt elég gyors, vagy nem volt elég biztos a tőke megtérülése, és éppen ezért kellene azon elgondolkodni, és arra egy megfelelő módszertant kidolgozni, hogy az állam és a magánszféra együttműködése ezen a területen milyen feltételek mellett valósulhat meg. Saját országom példájából is látom, hogy egy egységes, átlátható, kiszámítható, elveken nyugvó árszabályozási modell olyan, amely a megfelelő szinten, a megfelelő szakértelemmel érvényesíti az indokolt működési és tőkeköltségeket megnyugtató módon rendezni ezt a problémát jelenleg azonban annak vagyunk tanúi európán belül és ez okozza az országaink között is a feszültségeket adott esetben hogy vannak egyes ö, országok amelyek tőkeexportőrök ezeknek úgy ahogy el is hangzott a bevezetőben meglehetősen domináns ipari szereplők adják a tőkeexportját ezek aztán kellő eréllyel, kellő hatékonysággal tudják az érdekeiket érvényesíteni, és éppen ezért fordulhat elő az, hogy hasonló működési feltételek mellett lényegesen nagyobb nyereséget képes termelni az egyik tagországban ugyanaz a vállalat, mint a másik tagországban. Ez szintisztán az állam szabályozó mechanizmusának elégtelenségére utal, illetve ezek különbözőségére. Célszerű volna tehát ezen a területen is előrelépni, és még egyszer mondom, ezt ö, átlátható és az indokolt működési és tőkeköltségeket érvényestő árszabályozási modellre van szükség, amit európai szinten kell megalkotni. Köszönöm szépen. Az összefoglalás előtt még Philip Lowe úrnak, Philip Lowe főtitkár úrnak a bizottság nevében szeretném megadni a szót, aki soron kívül szót kért parancsoljon. Mikrofont kérnénk. I'm not going to sum up, but I'd like to make some... Nem szeretném még összefoglalni, csak néhány megjegyzésem lenne ezen nagyon érdekes és releváns kérdésekre, amelyet a képviselők tettek. Ami az európai energiapolitikát illeti, ez keveréke annak, amit európai és nemzeti szinten teszünk. És az egyik ki kell, hogy egészítse a másikat. Attól függetlenül, hogy mi a jogi helyzet, hogyha érdemes európai szinten valamit tenni, akkor is igazolni kell, hogy ezt miért tesszük. Ami az összekapcsolódást illeti, ez önmagában is célkitűzés. Van értelme annak, hogy versenyképesebbé tegyük a piacokat, biztonságosabbá az ellátást az egyes országok és az egyes vállalatok szempontjából. Tehát szeretnék megkülönböztetést tenni azért, hogy tisztázzam. Az Európai Uniós piacon a függőség az egy jogi rendszer szempontjából való függőség, és ezért egymástól is függünk. Ami a külső függőséget illeti, az bizonytalan lábakon áll. Ugyanis különböző rendszerekkel, különböző jogi rendszerekkel kell bánnunk. De hogyha megnézzük a különbséget mondjuk Ausztria és Olaszország között, Szerintem ez sokkal inkább az olasz fogyasztók és vállalatok és az osztrák fogyasztók és vállalatok számára is előnyös lenne. Erre európai jogszabályok vonatkoznak, és egy európai rendszer. Ugyanez igaz a tárolásra és az atomenergia biztonságára. Milyen, miért olyan fontos a mi biztosunk és a bizottság számára ez a kérdés, azért mert azon országok, ahol nincsen atomenergia, tartanak az atomenergia hatásaitól. Hogyha van egy országban atomerőmű, akkor ők is a legnagyobb biztonsági előírást akarják, és ezért kell európai szinten erre vonatkozóan erőfeszítéseket hozni. Van egy terület, ahol európai szinten nagyon sokat tehetünk, a terrorizmus megelőzésével kapcsolatos intézkedések. Itt ez nemzeti szintű biztonsági kérdés. Én a Bundesnachrichtendienst és az MI6-et nem tudom Brüsszelből irányítani, de ami a az atomerőművek biztonságát illeti, azzal kapcsolatban a stressztesztek mindenképpen nagyon fontosak a nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők nagyon sok aspektust kiemeltek, amelyekre a bizottságnak oda kell figyelniük. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor a összefoglalást azt viszont Aracki képviselő úr meg a mostani szekcióról. Parancsolj! Tisztelt elnök urak, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr! Engedjék meg, hogy Hagy mondjak egy személyes véleményt az elején arról, hogy most sikerült felismernem, aki először vagyok az Európai Parlamentben, hogy milyen csodálatos az Európai Unió. Hogy vannak dolgok, amiben alapvetően egyetértünk, de számtalan megközelítés van, és számtalan értékes hozzászólásban hallottam ezeket a különböző megközelítéseket. Két dologot látok annak, hogy ebben konszenzus van, hogy Európának törekedni kell az energiaellátás biztonságára, és valamilyen szintű közös energiapolitikát kell folytatni. Azt hiszem, hogy ez az a bázis, ez az a kiinduló pont, amint tovább kell mennünk, mert ez volt az a két kiinduló pont, amit eddig eljutottunk úgy gondolom hogy az is a vitában nyilvánvalóvá vált hogy a meglevő energiainfrastruktúrák összekapcsolása és fejlesztése minden tagállamnak közös jól felfogott érdeke. itt a vitában a hangsúly elsősorban a földgáz szálltó vezetékek összekapcsolására terjedt ki. az osztrák hozzászóló emltette hogy a villamosenergia összekapcsolásának egy olyan gondja van, hogy nem szerették az osztrák fogyasztók az olyan villamosenergia felhasználni, amelyik atomenergiá, atomerőművekben termelődött. De azt hiszem, hogy ezzel a határfolyósós kérdésben nincs különösebb probléma, ha a villamosenergia összekapcsolásra gondolok. A másik, ami érdekesebb, a földgáz szálltó vezetékek összekapcsolása és annak a biztonságra a belső piacra vonatkozó hatásai. ebben nagyon sok igen érdemleges hozzászólás volt gondolok itt egy olyan dologra hogy ez egy függőséget okoz nem csak belső hanem külső függőséget termel újra és gondolok arra is amit a luxemburgi képviselő úr emltett ami egy vzió amit ők megvalóstottak a benelux államok és németország kapcsolatában és azó a kifejezést használta, hogy egyébként a piac az összekapcsolásoknak is köszönhetően önmagától működik. Ez lehet a piac szempontjából egy európai belső vízió, amihez szerintem minél hamarabb el kellene jutnunk, nem csak erre a szűk területre vonatkozóan, hanem az egész Európai Unió vonatkozásában. Érintette a, a, a fő kihívásokat, és az ezekre adható megoldási lehetőségeket is, ebben egy kérdésben egyetértés volt hogy az európai unió energiafüggősége miatt nincs jó alkú pozcióban a források tekintetében illetőleg az energia beszerzési kérdésekben. itt felmerült olyan vita is hogy a vitában felmerült olyan felvetés is hogy, hogy politikailag támogatunk a beszerzések folytán olyan rendszereket amelyek nem felelnek meg a demokratikus követelményeknek. én ebben optimista vagyok engedjék meg az észak afrikai események is mutatják hogy egyik diktatúra sem tart örökké. de ez rávilágt egy olyan kérdésre hogy az eu külpolitikája és ennek a kérdésnek a kezelése összhangban kell hogy legyen az energiamix elemét jelentő atomenergia tekintetében azt hiszem abban egyetértés van hogy ezt a oettinger, oettinger úr által javasolt stresszteszteket hamarosan végre kell hajtani felmerült olyan igény hogy független szakértők és ne az üzemeltetők csinálják gondolom ez az alkalmazás során az alkalmazást megelőzően tisztázza a bizottság és konkretizálni kell mihamarabb ezeknek a stressztesztnek az elemeit is. azt is látom hogy a közös gondolkozásnak egy olyan kicsengése van hogy az energiabiztonság kérdésében nem versenytársai hanem összefogásra télt társai vagyunk egymásnak és látok készséget és hajlandóságot a szolidaritás és az utaltság felismerése alapján egy hatékony energiapolitika beruházás politika a végrehajtására. ne feledjük azonban azt hogy mindezt nekünk az ipari és a lakossági fogyasztók szempontjából kell értékelnünk figyelembe kell venni az ő érdekeiket a szabályozók meghatározásánál a felelősségek rögzítésénél mert, és maguknál a projekteknek a megvalósításánál. Gondolok itt a beruházók érdekeire, a megtérülés lehetségességére, annak az áthárítása miként történhet a lakosság, illetve a fogyasztók felé, mennyiben tudjuk ezeket az eszközöket a közjó, a közös európai cél, a szabad piac érvényesülése szempontjából analizálni, kiértékelni és alkalmazni. Ebben a tekintetben felmerült, hogy, a, hogy harmonizált technikai szabványok jöjjenek létre, és hogy én is mondtam, egységes engedélyezés, közel egységes tartalmú, egységes szempontú engedélyezési eljárások biztosítsák az energiafolyosok létrehozásának a lehetőségét, amelyek azonban a nemzeti felügyelő hatóságok szabályozásába kell, hogy maradjanak. Én abban gondolom, hogy nagyon hasz, tartalmas, azt gondolom, hogy nagyon tartalmas és hasznos vitám vagyunk túl, és biztos vagyok benne, hogy az ilyen viták közelebb hoznak a közös álláspont kialakításához, és arra kérem képviselőtársaimat, ahogy a német képviselő asszony is említette, a nemzeti parlamentekben eh, erőteljesebben képviseljük a közös energiapolitika elemeit és törekedjünk arra hogy a nemzeti érdekeken túl mindig szem előtt tartsuk az európai energiaellátás biztonságának kérdését. úgy gondolom a magyar parlament képviselői ilyen szempontok szerint fogják a munkájukban eljárni. köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen képviselőnek, én is szeretném megköszönni mindenkinek ebben a szekcióban a értékes hozzászólásokat és a vitában történő aktív részvételt, és átengedem az elnöklést a következő szekcióban Reul elnök úrnak. Kedves kollégák, tekintettel az időre, megijedtem, mert már messze túlléptük az időkeretet. Kérdezem, hogy talán esetleg eh, a vita második részével folytatjuk azonnal, anélkül, hogy kávészünetet tartanánk, mert máskülönben eh, bajba jutunk. Hogyha egyet értenek ezzel, akkor azonnal kezdjük a következő vitát, a következő fordulót. A szabályok ugyanazok, mint az imént. Tehát eh, a nemzeti parlamentek és az európai parlamenti képviselők váltják egymást, mindenki három percet kap, de azt hiszem, hogy sajnos eddig még senki nem jelezte, hogy hozzászólna, ez egy kicsit megnehezíti a dolgomat, vagy megkönnyíti, ahogy vesszük. Vagy mégis? Á, jó, itt az első felszólalunk. Jó. Ilyen értelemben kicsit nehéz volt a dolgom. Azt hiszem, hercogasszony sincs még itt. Ja, de igen, nagyszerű. Jó, akkor kezdhetjük ezt a fordulót ha egyet értenek vele. Jó, hogyha egyet értenek, akkor először is Herzog kolléganőnek adnám meg a szót, ő a jelentéstevő a témában, hogy akkor most helyesen járjunk el, mert majd máskülönben én is elkövettem ezt a hibát. Herzog asszony, szó parancsoljon. Uh, thank you, thank you, Chairman. Uh, ladies and gentlemen. Uh... Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ugyan magyar vagyok, angolul fogok beszélni, mert azt gondolom, hogy szeretném bemutatni, hogy az Európai Parlamentben nem a nemzeti zászlók alapján dolgozunk, hanem eléggé um, inkább politikai jellegű a besorolásunk. Én a szocialista pártnál dolgozom, és ott foglalkozom az energia kérdésével. Elnézést kell, hogy kérjek. Nekem pontosan fél hatkor el kell mennem, mert az atomhulladék jelentéssel kapcsolatban árnyék tevő vagyok, és ott lesz erről egy vita, úgyhogy tényleg fél hatkor el kell hagynom a termet, de ezért mindent tőlem telhetők megteszek. Kérem, értsék meg, hogy ez a feladat nagyon fontos az összes tagállam szempontjából. Miről is kellene itt beszélni? Gyakran, amikor az energiapolitikáról beszélünk, azt gondoljuk, hogy inkább az energiaforrásokról, az energia szállítási utakról, az energiatechnológiákról beszélünk. Végül gyakran azt gondoljuk, hogy az energiapolitika minden, amiről a korábbi vitában, a korábban elhangzott vitában beszéltünk. De az biztos, hogy az energiapolitikának van egy második része is, amikor is eljut az energia a fogyasztóhoz, és ez ugyanolyan fontos, mint az előző rész és nagyon sok mindent kell tennünk. Amikor 7 évvel ezelőtt európai parlamenti képviselővé váltam, ehm, hát meglepte az embereket, hogy egy nő foglalkozik az energia kérdésével, azt gondolták, hogy ez inkább férfiakra tartozik. És uh, Pibags biztos úrral továbbra is küzdök, mert azt gondolom, hogy az energiának nagyon is emberi és női arculata is van, hiszen ez egy tág társadalmi kérdés. És a legenergiaintenzívebb ágazat nem a vegyipar, nem az acélipar, nem ilyen nagy ipari létesítmények, hanem az európai háztartások. Magyarországon az áram számla a háztartás kiadásának körülbelül a 30%-át teszi ki. És ez még fontosabbá válik, amikor a válság után beszélünk erről a témáról, hiszen a válság után minden egyes családban, a háztartásokban az áramkiadás megnőtt, mind konkrétan az áram vásárlására, mind pedig az áruk árában megjelenő százalékban is. Hogyha megnézzük ezt az európai szempontból, akkor a 2000 a 20%-os energia csökkentés pontosan ebbe az irányba mutat. Két területe van az energiatakarékosságnak. A potenciális 20%-os csökkentés, hogyha 100%-ról indulunk, ezen 20%-nak a 40%-át azáltal lehet elérni, hogy intelligens digitális rendszereket használunk, sokkal jobb adathordozással, adatátvitellel, sokkal jobb adatfeldolgozással, 40%-kal lehet ebből a 20%-ból növelni az eredményen. A másik rész pedig az építőipar. Mind maga az építőipar, mind pedig a hűtési-fűtési rendszerek ide tartoznak, és itt kell a legtöbbet tennünk az Európai Unióban. Itt az EU-ban dönthetünk irányelvekkel, és kritériumokat tudunk kialakítani. Könnyű ezt kimondani, 2020-ra 20%-kal kell csökkenteni, elérni ezt a 20%-os arányt. De ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha ezt mindenki végre is hajtja. És a végrehajtás a kis és középvállalatokon múlik. Felmerül aztán a nagy kérdés, hogy van-e képességünk a KKV-knél az Európai Unióban erre? Meg tudják -e ezt tenni? Biztos, hogy vannak olyan tagállamok, ahol ez lehetséges, és vannak olyan tagállamok, különösen az új tagállamok, mint Magyarország is, ahol a KKV-nak nincsen erre megfelelő kapacitása. Ami a széndiokszid szegény gazdaság illatot illeti, hogyha a vállalatnál nem tudnak arról, hogy hogyan lehet ezt használni, és hogyan elérhető az ilyen jellegű megoldás, akkor ez nem fog működni. Gyakran, és ma is elhangzik, hogy a legolcsóbb energia az, amit nem kell felhasználni. De ez tényleg így van? Tényleg ez a legolcsóbb? Ha kiszámoljuk a szükséges befektetéseket, és hogy mibe kell befektetni, akkor biztos, hogy nem ez a legolcsóbb, különösen nem az első tíz évben, mielőtt visszatérülne a befektetés. Ez a nagy akadálya annak, hogy elérjük az energiahatékonysági célkitűzést. Hogyan lehet a kis és középvállalatoknak azt, mindezt elmondani, és az európai háztartásoknak, hogy rendben, hogyha valami nagy pénzt befektetnek, akkor tíz év múlva sokkal jobb lesz a helyzetük. És van-e elég pénzügyi eszközünk arra, hogy ezt lehetővé tegyük? Vannak olyan tagállamok, ahol igen, és olyan tagállamok, ahol az ilyen jellegű fogalmak még nem eléggé kiépültek. Ami pedig itt az Európai Parlamentben az erőfeszítéseinket illeti, nem csak arról van szó, hogy egymással akarunk eszmecserét tartani, hanem sokkal fontosabb, hogy az Európai Parlament ezen irányba tudjon iránymutatást adni. Ami az intelligens technológiákat illeti megint csak fontos potenciálja van. Jogalkotóként van fontos szerepünk. Amikor intelligens megoldásról beszélünk, akkor a hagyományos energiaágazat között van egy konfliktus, amely a leglassabb innovációs görbével rendelkező ágazat, kétharmad nemzedék, és másrésztől pedig a leggyorsabban változó ágazat az információtechnológia ágazata. A mobiltelefon valószínű, hogy most hatodik generációs, közben az házunk előtt lévő villanypózna az valószínű, hogy ott van már 20 éve. És ez rendkívül nagy különbség, és a jogszabályok is egészen másként alakultak ki ezen két ágazatban. Ezt kell valahogy kiigazítani. Ez nagyon fontos lesz a jövő szempontjából. Ha van egy intelligens rendszerünk, és minden energiára vonatkozó információt a mobiltelefonon megkapjuk, tehát az összes adatot be lehet gyűjteni és elküldeni a rendszerbe. Milyen jellegű adatvédelmi rendszert kell erre alkalmazni? Azért, hogy megakadályozzuk a visszaélést. Hogyan lehet garantálni, hogy mindenki azonosíthassa azt, hogy ne azonosíthassa azt, hogy ki mikor megy templomba, vagy nem megy templomba, mikor van otthon, és mikor megy máshova. Tehát az adatvédelem szempontjából is mindenképpen az információ technológiát kellőképpen védeni kell. Szeretném még elmondani, hogy az energiafüggőség nem csak azon erőforrásokra vonatkozik, amikről gyakran beszélünk ez nagyban függ a pénzügyi erőforrásoktól is. És ez itt a szűk keresztmetszet, hiszen nem csak az intelligens energiarendszerekről és megtakarításról kell beszélni. Ezer milliárd eurónyi befektetésre van szükség. És azt is látjuk, hogy annak ellenére, hogy a második, harmadik energiacsomagot és akármilyen jogszabályt bevezetünk, a 2020-ra két 20%-os előírás és a 2050-re előírt 50%-os csökkentés és a 90%-os csökkentés, akármilyen célkitűzést határozunk is meg az elmúlt években, az a megfelelő befektetés nem volt utána ott. Amíg nincsen befektetés, akkor nagyon sok mindenen nem tudunk változtatni, hiszen maga a jogszabály önmagában nem jár eredményekkel. A papírmunka nem jár eredményekkel, csak a végrehajtott projektek. Azt gondolom, hogy ez a fő célja az európai politikai döntéshozóknak a nemzeti döntéshozókkal közösen. Ne csak beszéljünk, hanem érjünk is el valamit konkrétan. Ez az, ami segítség lehet a háztartásoknak Európában azért, hogy az energia, az energia ügyén tudjunk változtatni. És nagyon fontos még kimondani, hogy az EU-nak nincsen hatásköre az energia területén. Az energia nem közösségi ö, politika a Lisszaboni alapszerződés alapján. Ettől csak nehezebb a munkánk, mert mi csak más politikákat, ö, közösségi politikát használunk erre. Közösségi politika, belső piaci szabályok, versenypolitika, stb. stb. Tehát, hogyha megpróbáljuk, ez olyan, mintha a vizet, az energiát azt az üveg alapján szeretnénk definiálni, tehát az alapján, ami körbeveszi a nemzeti tagállamnak van tehát hatáskörük és szuverén hatáskörük ezen területen az Európai Uniós alapszerződések alapján. Európa nem tudja elérni a célkitűzéseit, bármilyen ambiciózusak legyenek is azok, hogyha a nemzeti parlamentek nem tesznek erőfeszítést arra, hogy ez megtörténjen. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttek, remélem, hogy jól érzik magukat Brüsszelben, és biztonságosabb, jobb Európát építünk a háztartások, a háztartások szintjén, és nem csak a széleskörű gazdaság szintjén. Asszony és Józsa István képviselő következik a Magyar Parlament képviselője. Köszönöm a lehetőséget. Szeretném Editet biztosítani, hogy én jól érzem magam itt, és nagyon örülök, hogy most hozzászólhatok ehhez a valóban stratégiai fontosságú témához és a záró szavaival szeretném kezdeni sajnos nem része a közösségi politikának az energia és több képviselőtársam hozzászólásából is elhangzott hogy ennek azért eh, ma hátrányai vannak. tehát én azt mondom hogy az energia területén is a több európa jobb európát jelent gondoljunk csak a gázra messze nem használjuk ki az uniós piacból eredő mérethatékonysági lehetőségeinket de ez még az előző napirendhez eh, tartozott az energiahatékonyság témakörében én azért vitatkoznék eh, edittel eh, regionális szinten. én eh, a számokból tudom hogy az újonnan csatlakozott twelve ország energiahatékonysága a felét sem éri el az e fifteen eredeti tagországnak tehát mi újonnan csatlakozott tagországok átlagosan two és fél-szer annyi energiát használunk föl akár lakásra akár gdp egységre vonatkozóan ami egy óriási tartalék úgy gondoljuk hogy nem csak a mi saját számunkra hanem az egész unió számára tehát mindenképpen számtunk egy közösségi támogatásra a kiegyenltést illetően a másik terület amiről szólni szeretnék és nagyon örülök buzek elnök úr bevezetőjében elhangzottakra, az a kutatás uniós támogatása. tehát vannak olyan területei az energetikának nemcsak a fúziós energiára gondolok hanem egész más területekre például a geotermikus energia kiaknázása magyarországnak természeti adottságai alapján különlegesen jó lehetősége lenne a geotermia energetikai szintű kihasználására de nincs technológiánk nincs elég tőkénk hogy ezt megkutassuk kifejlesszük. úgy gondoljuk hogy ebbe szintén tehát a geotermia kiaknázásába is célszerű lenne egy uniós szintű erőfesztés a román képviselőtársam hozzászólására szeretnék utalni hogy itt egy nagyon nagy versenyfutás történik egy olyan pályán ahol ten twelve év alatt lehet célba érni. tehát nagyon meg kell néznünk a versenytársainkat hogy mit csinálnak milyen pályát futnak be mert könnyen azt vehetjük észre hogy lemaradtunk abba a versenybe amibe eredetileg úgy gondoltuk hogy jó esélyeink vannak és itt szeretnék eh, utalni szintén az elnöki bevezetőben elhangzott eh, javaslatra ami hrek eh, szerint jacques delors úrtól származik ez pedig az eurókötvényeknek a témaköre. ez is mérethatékonysági biztonsági szempont tehát hogyha az unió rászánja magát eurókötvények kibocsátására akkor sokkal jobb hatásfokkal tud forrásokat teremteni sokkal kedvezőbb kondciók mellett tud forrásokat teremteni az energetikai beruházások megvalóstásához is minthogyha akár külön külön egy egy tagállam vagy egy egy magántársaság önállóan próbálna ebbe erőfeszítéseket tenni. Tehát összefoglalva a hozzászólásom lényegét, én messzemenően hiszek a Smart Energy System megvalósításába. Otthon Magyarországon több professzor barátom foglalkozik ezzel, 100 per 100-as végpontokat építettek ki, tehát vannak már erre kísérleti eredmények, de én azt hiszem, hogy ez a jövő, és nagyon fontos, hogy sorba vegyük azokat a lehetőségeinket, amelyet csak együtt tudunk, mint Európai Unió kihasználni, és ezek kerüljenek be az Unió következő költségvetésébe. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, és Stanislav Iván képviselő következik a lengyel parlament képviselője. Illetve, bocsánat, a szenátus képviselője. Panie Przewodniczący, dziękuję, dziękuję uprzejmie. E, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mielőtt rátérnék az intelligens energiarendszerekre, először is a távhő szolgáltatásokról ejtenék néhány szót. Engedjék meg, hogy elmondjam véleményemet arról, hogy a nem felhasznált energia e a legolcsóbb. Nos, számomra úgy tűnik, hogy valóban így van. Miért? Nos, példákat is tudok hozni. nem feltétlenül egyszeri nagy befektetésre van szükség, nagy ráfordítással, ez egy hosszadalmas folyamat. Ha támasztom alá ezt egy konkrét példával, mindenek előtt az építőiparban történő hőszigetelésre gondolok. Nálunk Lengyelországban a rendszerváltást követően mindenütt hőszigetelést végeztek, ami azt eredményezte, hogy az energia felhasználás az épületeknek három-négyszeresével csökkent a hőszigetelés révén, és ezt számokkal is alá lehet támasztani. Ami a távhő kérdését illeti, ez is egy regionális jellegű téma. Eltem róla, hogy az energia előállítás, energiatermelés területén és az energia szállítás területén vannak bizonyos adottságok, és nagyon fontos foglalkozni ezekkel a tényezőkkel. Egy viszonylag hideg országban, mint Lengyelországban a távhő teljesítménye gyakorlatilag meghaladja a villamosenergia teljesítményét, más szóval több energiát használunk föl a távhő területén, mint a villamos energiaellátás területén összességében. Az elmúlt 20 évben a távhő iránti globális szükséglet 40%-kal csökkent, és ez nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy bevezettük az intelligens távhőrendszereket. Ez is egy specifikus kérdés, itt egészen mások a paraméterek, mint a villamos energiahálózatok esetében, de a megfelelő ellenőrző és felügyelő rendszerek, amelyeket bevezettünk, azt eredményezték, hogy a gazdasági fejlődés során a távhő iránti igény vagy szükséglet 40%-kal csökkent. Ezek olyan nagyságrendek, amelyeket érdemes megemlíteni a helyütt. És még egyszer szólnék az intelligens hálózati megoldásokról. A távhő, összekapcsolt hő és energiatermelés szintén fontos probléma. Az Európai Uniós dokumentumokban Elég kevés olvasható erről. Gondolok itt a nagyarányú kapcsolt hős energiatermeléséről, mint a ki, és gondolok itt a kisebb blokk hőerőművekre is, hiszen Lengyelországban a 20-30 ezres városok mind saját hálózattal rendelkeznek. Ezek mind a távhő ellátásért, mind pedig a meleg víz ellátásért is felelő, felelnek, de nagy problémát okozott a finanszírozása ennek az infrastruktúrának. Itt tehát egy átállásról van szó a kapcsolt hő és energiatermelésre, annak érdekében, hogy a megfelelő szinergiákat is ki tudjuk használni, ki, ki tudjuk aknázni. Tehát a kapcsolt hő és energiatermelés és Sajnos az energia továbbításában vannak hiányosságok, erre szerettem volna utalni. Köszönöm szépen. Kollégin Ford. Ford kolléganő. Um, thank you very much, and colleagues, I apologize that I haven't... Köszönöm szépen, elnézést, hogy nem tudtam tovább itt lenni a vita során ma délután, mert máshol szavazások folytak. De ami az energia vita kulcsát illeti, rendkívül fontos ez, a parlamentnél én jelentéstevő voltam az offshore kőolaj és földgáz területén. Ezzel kapcsolatban nagyon sok munka folyik, remélem, hogy hallanak. Ez a vita természetesen inkább arról szól, hogy hogyan lehet intelligensebben kezelni az Európai Uniós rendszerek keretein belül a keresletet, de az egész ellátás biztonság kérdése és a diversifikálás és a verseny kérdése felmerül, ezt kell támogatnunk, az ellátás biztonságát, ezt tudja ö, megerősíteni. Olyan kérdések merülnek fel, mint hogyan tudjuk finanszírozni a hosszú távú befektetéseket, hiszen nagyon sokan szeretnénk, hogyha változások lennének az energia felhasználása és az energiaellátás és az energiaellátás biztonsága területén. Nagyon gyakran, hogyha megnézem, hogy itt Európában bonyolítunk-e a helyzeten, vagy inkább könnyítünk-e azon, hogy elérhetővé váljanak a finanszírozások, és hogyan könnyítjük meg ezt az eljárást hogyan tudjuk elérhetőbbé tenni az álmainkat, akkor meg kell nézni, hogy a helyszínen milyen projekteket dolgoznak ki. És hogyha hosszú távú befektetéseket akarunk, akkor természetesen az a kívánságunk a befektetők felé, hogy ők is hosszú távú projektekben gondolkozzanak. Hogyha megnézzük az energiát, azt is meg kell nézni, hogy honnan jön a pénz ezen projektek kiépítésére nálunk az Unióban vannak-e akadályok a pénzügyi szektorban a jogszabályainkkal, ahhoz képest, mint máshol, hogy milyen a helyzet. Azt kell elérni, hogy itt nálunk nagy legyen a befektetői bizalom az energiaigények kielégítésével kapcsolatban. Amikor a befektetőkkel beszélek, akkor azt hallhatjuk, az egyik agályuk az, hogy a jogszabály keret nem eléggé biztonságos nem tudják, hogy hosszú távon megtérülő lesz -e egy befektetés. Tehát nekünk is felelősségünk van itt a parlamentben, és remélem, hogy bizonyos országokkal ez működik is a különböző ö, igényű országokkal. Azt kell biztosítani, hogy a lehető legstabilabb teret tudjuk kialakítani. Biztos, hogy bizonytalan világban élünk, de minél biztosabbá kell tenni azt, hogy mind a magán, mind az állami szféra befektetései eljussanak az energiainfrastruktúrákhoz, azért, hogy kiegészítsük az álmainkat, az új energiadiverzitás és az új ö, energiatakarékosság szempontjából. Köszönöm szépen, dr. Reiner Widman kollega Ausztriából. Köszönöm. Visszatérek arra, amit Iván kollega mondott Lengyelországból. És nagyon fontos mindez, mert ez valóban hatalmas energia megtakarítást eredményezhet az épületekben, és ezzel munkahelyeket is lehet teremteni. Tehát a lényeg az, hogy az energia hatékonyságot biztosítsuk. Ausztriában sok minden történik. Visszatérek a, a gázzal kőolajjal, uránnal kapcsolatos vitára. Hát, hölgyeim és uraim, ezek az anyagok, az urán is, és a gáz is, minden. Ezek mind kimerülőben vannak, nem lesz elég, és e, erről is e, el kellene gondolkodni. Nagyon sok pénzt kellene e, befektetni abba, hogy megnézzük, hogy mi az intelligens megoldás sok tanulmány azt mondja, hogy a gázfogyasztás csökkenni fog, mert hol van szükség gázra a magánháztartásokban, azután ö, itt csökken az iparban, ott is csökken az új technológiák következtében, és a bizottság itt azt írja, hogy ha 30%-ra növeljük az éghajlatváltozással kapcsolatos ö, tízt, akkor 14,1 milliárd euró megtakarítást tudunk elérni az Európai Unióban. És még egyszer mondom, hogy ha belegondolunk abba, hogy ezt a függőséget az, ez, ez munkahelyeket is elvesz tőlünk, akkor amit a, hallottunk egyszer, hogy az olajimport az lassan a gazdasági növekedést veszélyeztetheti, munkahelyeket semmisítünk meg, hogyha kiépítjük ezeket a csővezetékeket az EU-n kívüli területekre. A stressztesztekkel kapcsolatban persze kellenek ezek, csak akkor, hogyha nem az atomlobby kezébe kerülnek, hanem a polgárok biztonságát szavatolják. Emlékeztetek arra, hogy a Fukushima esetében két és félszer annyi urán került a levegőbe, mint Csernobil idején. Tehát ami történt akkor Közép-Európában, akkor legalább ha ez itt történt volna, akkor százezer embert kellett volna evakuálni. És ez egy hatalmas probléma, és ezt meg is kell gondolni, és egy hiteles, pragmatikus, jól átgondolt tervet kell kidolgozni európai szinten, hogyan tudunk kiszállni az atomenergiából. Ha 20-30 éven belül ezt meg akarjuk tenni, akkor sorra be kell majd zárni az atomerőműveket, és ez megvalósítható, ha akarjuk, ugyanis az energia felhasználásnak mindösszesen 3%-a származik atomerőművekből. Az Euratommal kapcsolatban Ausztria nem akar ebből a szerződésből kiszállni, illetve az itt befizetett pénzt, ugye 40 millió évente, ezt arra szánjuk, hogy a megújuló energiaforrások felhasználását segítsék elő. Ezt szeretnénk, és az Euratom többi részét Ausztria messze menőkig elutasítja. A szabályozással kapcsolatban a verseny jó, csak néha véget ér az államhatárokon. Ezt látjuk az áramnál Ausztriában, ott nincs verseny Úgyhogy azért, mert vannak nem szabályozott területek, és ezt nem lehet feltörni. Úgyhogy azt várom el a bizottságtól, hogy lépjen, hogy a megfelelő áramellátást tudja biztosítani. Az ezt meg, úgy kell az árakat alakítani, hogy ezt megengedhessük magunknak, hogy megfizethető legyen. És nem arra szolgál ez, hogy költségvetési lyukakat pótoljuk az energiaárakkal. Az energiamix az utolsó kérdés, amiről szólnék. Ugye azt mondjuk, hogy ez tagállami ügy. Hát ez nem. A, a sugárzás az nem nemzeti ügy, hanem határon átnyúló kérdés, úgyhogy csinálhatnak akármilyen energia mixet, amilyet akarnak, csak éppen ne legyen benne sugárzás, úgyhogy az atomenergiát ebből ki kell venni, mert ez a mi jövőnket veszélyezteti. Rendben van, köszönöm a hozzászólást és akkor most az okos, intelligens energiarendszerekről beszélünk, úgyhogy nem, ne kezdjük az atomenergiáról való elvi vitát, mert most éppen nem az áll a vita középpontjában és ott nagyon különbözőek az álláspontok. Inkább megadom a szót a következő jelentkezőnek, Jankó kollégának Romániából. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk. Szeretnék néhány kérdést kidomborítani, kidomborítani amiről eddig még nem beszéltünk. Az intelligens energia feltételezi, hogy az energiahálózatokat elemezzük, mégpedig élő hálózatként elemezzük. Ahhoz, hogy ezek élő hálózatok legyenek, Magas szintű befektetésre van szükség az új technológiákban. Két kihívás vár itt ránk. Egyrészt nő az energiafogyasztás. A Nemzetközi Energiaügyi Energiaügynökség eh, becsései szerint eh, megduplázódik az energiafogyasztás 18 ezer teravatról 34 ezer teravatra fog nőni. Ez 21 21 trillió dollárnyi befektetést igényel. Ami a fogyasztást illeti, ezen plusz fogyasztást és az ezzel kapcsolatos további erőforrást, ez azt jelenti, hogy Brüsszeltől Pekingig kellene szélerőműveket és kiépeni, és több százezer futballpályát kellene napelemmel lefedni. Figyelembe kell venni tehát, hogy olyan létesítményekre van szükség, amelyek eljutnak a fogyasztóig, és amelynek segítségével a fogyasztó a saját energiafelhasználását tudja ellenőrizni. Ami az emberi erőforrásokat illeti. Az Európai Unióban nagyon komoly probléma a társadalom öregedése. Ami a fiatalok nemzedékét illeti, ők nem foglalkoznak a technikai szakmákkal. Minden tagállamban láthatjuk, hogy nincsen elég szakember az energia területén ezen területen nagyon is specifikus szakértelemre van szükség, és ez még inkább igaz az intelligens hálózatokra. Tehát az emberi erőforrás szempontjából is kiszolgáltatottak vagyunk. Ami pedig az energia termelés terheltségét illeti, évente a meglévő kapacitás 25%-át kell lecserélni. Javítani kell tehát az szállítási hely, hálózaton, és automatikus rendszereket kell kiépíteni. Harmadik nagy sebezhetőségünk a pénzügyi erőforrások kérdése. Két példa már elhangzott, és ezt szeretném is, én is kiemelni. Az egyik, az egyik a termálenergia, a hőenergia. Az elmúlt 20 évben a tagállamok elfordultak ettől a megoldástól, különösen Közép- és Dél-Kelet-Európában és így a helyi hőerőmű piacot veszítettük el. A lakosságnak el kellett fordulni ettől a megoldástól, mert túlságosan drágává vált. Mindebből a szakértők szerint arra lehet következtetni, korábban már beszéltem egy tanulmányról, hogy az első prioritás az energia hatékonyság kell, hogy legyen. Ezt a tanulmányt 84 tagállamban végezték a világon, és az energiahatékonyság kell, hogy a befektetők első prioritása legyen mindenhol a világon. Romániában az energiahatékonyság javításának a potenciálja 50 százalék. Románia az épületekben használja el az energiának, a felhasznált energiának a 40%-át, és egy háztartás költségvetésének 70%-át is kiteheti az áramszámla különösen télen. Éppen ezért mindenképpen európai szinten ki kell dolgozni olyan pénzügyi mechanizmusokat, amelyek a technológia transferjét lehetővé teszi. És itt egy nagyon is hatékony együttműködésről beszélünk Észak-Nyugat-Európából Dél-Kelet-Európa felé. Ugyanis Közép- és Dél-Kelet-Európában szükség van arra, hogy minél hatékonyabban használjuk fel az energiaerőforrásokat. Egységes jövőképre van szükség, és megfelelő kommunikációra a tagállamok között. Hiszen a tagállamok azok, akik, amelyek az egyensúlyt tudják biztosítani az energiamérleg szempontjából. Ezen kívül, ami a nemzeti energiaügyi megfigyelő központot illeti nemzeti szintű képviselőre van szükség. Minden parlamentnek nyomon kell követni ezt a munkát, azért, hogy a stratégiai projekteket meg lehessen alapítani. Ezen kívül azonosítanunk kell a pénzügyi mechanizmusokat a technológia transferre vonatkozóan a tagállamok között, és a széndiokszid kibocsátási piacot is ki kell építeni. Alfonza's Barakausas. Barakausas, litván képviselő kapja a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kedves ö, kollégák, szeretnék reagálni arra, amit Fidman úr, az osztrák kollega mondott. És elmondta, hogy amikor egyszer nukleáris biztonságról esett szó, akkor nem csak a menedzsmentről és az atomenergia művek kezeléséről kell beszélnünk, hanem azt is látni kell, hogy sokszor ezek az erőművek nagyon közel épülnek az Európai Unió határaihoz. Oroszország és Belarus kettő erőművet is tervez nagyon közel a Litván, azaz az uniós határhoz. A fukushimai tragédia után látnunk kell, hogy a nukleáris energia azért nem annyira biztonságos, mint ahogyan azt a múltban, az elmúlt évtizedekben bizonygatták. Jövőbeni balesetek esetén, ha ezek az erőművek, amelyek ott épülnek Oroszországban és Belarusban, akkor a szennyezés eléri a balti tengert is a folyókon keresztül, és így Dániát, Svédországot és hát számos más országot is veszélyeztethet Európában. Ezért az Európai Uniónak és intézményeinek nagyon proaktív módon kellene eljárniuk ilyen feltételek mellett. Litvánia egyedül nem fog tudni megbirkózni a problémával, hogyha nem sikerül a biztonságot megvalósítani. Nem fogja tudni egyedül vállalni ezeket a terheket. Miért mondom ezt? Azért, mert a belorusz és az orosz helyzet tényleg erre is engedhet következtetni. Köszönöm szépen, és akkor még Odi kollégának adom meg röviden a szót. Köszönöm, elnök úr. Az infrastruktúrákról szeretnék beszélni, az energiaellátás szempontjából. Az Európai Unió egy földrészen található, és más földrészekkel konkurensek vagyunk, azzal a különbséggel, hogy a mi konkurenseink nemzetállamok, mi pedig államunió, államszövetség vagyunk. Brazíliával, Indiával, Kínával, Oroszországgal, az Egyesült Államokkal vagyunk versenyben. Mi pedig államok uniója vagyunk, tehát először magunk között kell megállapodnunk a célokról. Ami az energiainfrastruktúrákat illeti, egyértelmű, hogy ez ez a kérdés a földrészünk versenyképessége szempontjából fontos kérdés. Szeretném felvetni ezeknek a kezelésének és a jövőjének a kérdését. Mióta liberalizáljuk az energiapiacot, nem igazán tudjuk, hogy hol vannak a hálózatok és ki a tulajdonosa a hálózatnak. Elnök úr, volt egy ülés arról, hogy milyen befektetésekre van szükség az energiainfrastruktúrákba, és én feltettem a kérdést az ott lévő szakértőknek, a különböző gázhálózat tulajdonosoknak, a Gaz de France-nak, hogy ki a tulajdonosa a hálózatnak. Hát ma, kérem szépen, senki sem tudja megválaszolni ezt a kérdést. Ha holnap egy cég, mondjuk a Gazprom, elkezdi felvásárolni az energiahálózatot, ki fogja ezt megakadályozni? Szeretném erre a kérdésre felhívni a figyelmüket, ugyanis a polgáraink már nem értik a helyzetet. Mi őket képviseljük, az európai polgárokat, és ezért azt gondolom, hogy kötelességünk, hogy a hálózatok minőségét, a hálózatok biztonságát garantáljuk, az ök, a kapcsolódást a tagállamok között, a politikai függetlenséget a hálózattulajdonosoktól, és ezt a biztosítékot kell adnunk a polgárainknak. A kérdés az, hogy eljött-e az idő, hogy mi végre tárgyalhassunk az üzemeltetőkkel, azért, hogy az összes európai hálózatot egy nagy európai ö, társasággá alakítsuk, amelynek az lenne a célja, hogy létrehozza az összekapcsolódásokat, a befektetéseket megtegye, természetesen az árkialakítási feladat ö, szintén rájuk hárulna, és így megfelelő szolidaritást ö, alakítanának ki, és így tudjuk biztosítani azt, hogy a legjobb legyen a hatékonyság és a biztonság azzal kapcsolatban, hogy az európai állampolgár bárhol is lakjon, ennek az előnyét érezze. Ez lesz a legjobb költséghatás arány, a lehető legmagasabb szintű szakértők, európai szakértők segítségével. Ettől függetlenül persze az üzemeltetők utána egymással versenyben maradhatnak, ami az áram termelést és ellátást illeti. Tehát én ezt az ötletet akartam most itt felvetni. So, danke sehr. Nagyon szépen köszönöm. Még egy utolsó hozzászólás következik. Mm, Johan Hell kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A viták során két nagy témával foglalkoztunk. Az egyik volt az energiaellátás. Hát, ha még egyszer összefoglalhatom, ami elhangzott, a jövőben az energiabiztonságot össze kell kapcsolni az atomenergia kérdésével is, ez megkerülhetetlen lesz. A másik kérdés pedig a kutatás és az új technológiák területe. Ma hallottuk, hogy nagyon sok energiát lehetne megtakarítani modern termikus szanálásokkal. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez összefügg a kutatással, fejlesztéssel, hát annak éppen ez a lényege, hogyan lehet energiát megtakarítani, és felhívom még egyszer a figyelmet arra, hogy az energiatakarékosság az elektromos berendezéseknél is megvalósítható a standby üzemmód megszüntetésével is nagyon komoly energiamennyiség takarítható meg. Egy egész Dunamenti erőmű teljesítménye lenne megtakarítható, kiszámolták Ausztráliában, hogyha a stand-by üzemmódban lévő készülékeket mind kikapcsolnák egyszerre. Az Európai Uniónak folytatnia kell a kutatást, fejlesztést, az új technológiák kialakítása érdekében, mert csak ez felel meg a jövő követelményeinek és a takarékos energiafelhasználásnak. Köszönöm szépen, most pedig eh, Herzog asszony kapja meg még egyszer a szót a vita összefoglalásának céljából. Köszönöm. Kedves kollégák, megpróbálok néhány összefoglaló megjegyzést tenni, eh, de el kell mennem a tárgyalások vezetésére hamarosan. Ahogyan az utolsó hozzászóló mondta, nagyon nagy tartalék van még a kutatásban és fejlesztésben. Uniós szinten ezért döntöttünk úgy a hetedik kutatásfejlesztési terv kapcsán, tehát ehhez pénz kell. Amikor elfogadtuk a hetedik tervet, Jerzy Buzek úr volt a raportőr, akkor ő az ITRE bizottság tagja volt, és én meg az árnyék jelentés felelőse voltam a szocialistáknál. Mi 10 milliárd euróval számoltunk, az Európai Parlament azt mondta, hogy e, ezt nézzük meg közelebbről, ma már 80 mm, milliárd lenne, mert nőnek az árak, és de ugyanakkor ezeket el kell végezni, nincs más, nincs más megoldás, mint hogy a stratégiai, energetikai tervbe megfelelő forrást fektessünk. És a szabályozási korlátokat is meg kell szüntetni, mind uniós, mind pedig tagállami szinten, és helyi szinten is említeném mert az engedélyezés az ott történik, és az része a beruházásoknak, és rögtön ott helyben komoly akadályokba ütköznek. Józsa úr említette a Eurobond és a Transaction textet, és hát jó lenne, hogyha további forrásokat lehetne generálni, ugyanis a tagállamok nem partnerek abban, hogy több pénzt adjanak az európai költségvetésbe. Tehát az korlátok között kell, hogy működjön, és a pénzügy miniszterek nagyon kritikusak, és mindenki ki tudja számolni, hogy a saját pénzügyminisztere mennyiben támogatja ezt, mert ha nem, akkor még sokat ennivalunk, mert különben a jó soha az életben nem fogjuk megkapni a forrásokat. Még egy kérdés fontos, amikor az intelligens megoldásokat akarjuk megtalálni. Ez pedig a mérés. Nem lehet haladni, hogyha nincs megfelelő okos, intelligens mérési rendszer a víz, a villamosáram felhasználásnál, és ez minden háztartásban a legsötétebb hely és azt nem ott kell elhelyezni ezeket a órákat, hanem a legjobban látható helyeken, digitális megoldásokat kell alkalmazni. Rögtön lássa az ember, hogy adott pillanatban mekkora energiát használ. Mondjuk azt nem érdekli az embereket, hogy hány kilozsúl, de hogy mennyibe kerül, az talán igen. És ez az egyik legjobb módja a megtakarításoknak. És az elkövetkező években ezeket az okos illetve intelligens mérőrendszereket kell kialakítani a háztartásokban, hogy a tudatosságot növeljék. És azt hiszem, hogy sokkal több ilyen jellegű konferenciára lenne szükség, és meg kell találni, hogy az európai jogszabályalkotás hogyan tud együttműködni a tagállamival, hogy jobban elérjük céljainkat, és megkönnyítsük a polgárok életét. Köszönöm én is nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök úr, és akkor most pedig Kovács úrnak adom meg a szót, aki ugye az elnökséget képviseli, és övé az utolsó szó ebben a fordulóban. Elnök úr, engedjék meg, hogy a, az utolsó felszólalásomat... Okay, the micro pushed on. Someone hasn't switched off. Most jó. It's me, huh? No, your, your neighbor. Kérd el a másikat, kérd el a Rogánét. Yeah, this works. Szóval engedjék meg, hogy a búcsú felszólalásomat akkor az elnökség nyelvén tegyem meg. nagyon szépen köszönöm, a, nagyon örülök, hogy jelen lehettem a, mai e, diszkuszión, a mai vitán. higgyék el, hogy mind a szakmai szinteken, mind a politikai döntéshozó szinteken hasonló vitákat folytattunk le az elmúlt időszakban, és folytatunk az elnökség végéig, majd azt követően is. Azt is arra is ígéretet teszek, hogy az itt felvetődött kérdéseket és a vita lényegi elemeit vissza fogjuk csatolni az energiaügyi miniszterek vitájába is, amely ezt követően folytatódik. Egy kérdésre szeretnék az első szekcióból reagálni. A kérdés úgy szólt, hogy valóban szükségesek-e azok a tervezett európai infrastruktúra fejlesztések. Az elnökség részéről mi úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem feleslegesek ezek a tervezett európai érdekű infrastruktúra fejlesztések, mivel az EU külső energiaforrásoktól való függősége már ma is eléggé nyomasztó a belső tartalékok eljuttatása az egyik régióból az eu másik végén vagy szélén lévő régiójába ugyanúgy enyht az energiaigényeken mint az energiahatékonyság vagy az energiatakarékosság elősegtése. úgy gondoljuk hogy az infrastruktúra fejlesztésekhez a közösségi források bevonása feltétlenül szükséges. ez már látszik azoknál az infrastruktúra fejlesztési programoknál amelyeknél az első időszakban piaci pusztán piaci alapon a finanszrozás nem teremthető meg. itt szükség van beavatkozásra és ezekben, ezeknek a, a projekteknek az esetében feltétlenül szükséges az hogy az európai prioritások érvényesüljenek. ami a második szekcióval kapcsolatos inkább észrevétel és adalék ahhoz, ami itt ma elhangzott, az annyi lenne, hogy úgy gondoljuk, hogy a, egyetértünk mindannyian abban, hogy a fel nem használt energia a legolcsóbb energia. Emellett a villamos energia rendszereknél úgy szintén fontos a hálózatok stabilitásának biztosítása. Rendkívül fontos kérdés mivel direkt módon hozzájárul az energiaellátás biztonságához. A stabilitás, a rendszer stabilitása jelentősen növelhető akkor, ha a végfelhasználók, a fogyasztók részére is biztosítjuk, hogy ne csak részesüljenek, ne csak fogyasszanak a villamosenergia felhasználásból, hanem maguk is esetleg, ha kapacitásuk megengedi, termelhessenek is vissza a rendszerbe ezáltal egy kölcsönös elősegtő mechanizmus tud kialakulni. ehhez viszont feltétlenül szükséges az intelligens interfészek alkalmazása tehát a smart metering a smart villamosenergia rendszereknek a széles körben való elterjesztése úgy gondoljuk hogy igenis összeurópai érdek. további szempont az intelligens hálózatok alkalmazása terén és ez a kérdés fölmerült már az eddigi szakértői viták kapcsán is hogy mindamellett hogy az intelligens hálózatok elősegtik a közvetlen interakciót az energiaszolgáltatók között segti a fogyasztói szokások befolyásolását növeli a hálózat biztonságosságát és gazdaságosságát lehetővé teszi a megújuló energia beintegrálását a szárazföldi rendszerekbe de elgondolkoztunk e már azon illetve a mai nap legalábbis nem merült föl ez a kérdés vagy direkt módon még nem, nem lett talán kimondva bár ott jártunk körülötte hogy mikorra számtunk az elektromos járművek elterjedésére ami a villamosenergia igények növekedését jelentős mértékben befolyásolhatja az évtized végéig hozzá kell még szintén fűzni hogy az eu piacai villamosenergia piacai és energiapiacai ma már teljesen összefüggenek egymással. egy adott ország döntései ugyanúgy befolyásolják a szomszédos országok piacait és az ott élő fogyasztókra szintén kihatással vannak a döntéseik ezáltal összességében az adott országnak a döntése az eu összes teljes versenyképességére is hatással van. gy kérdések csak például az atomenergiával merülhetnek föl de például a hulladékhasznostással kapcsolatban is amellyel kapcsolatban a lakossági ellenállás az eu egyes tagországaiban ö, eléggé, ö, eléggé magas. ezért úgy gondoljuk hogy a döntéseknél mindenképpen szükség van széleskörű vitára, egyeztetésre és konszenzusos álláspontra. Csak így segíthetjük elő Európának a közös fejlődését és a versenyképességének a karbantartását. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen én is Kovács államtitkár úrnak is, valamint minden jelenlévőnek a mai napon a színvonalas hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy egy rengeteg szempontot tükröző értékes vitát és beszélgetéseket követhettünk itt végig az elmúlt több mint három órában. Én itt a legvégén kicsit összefoglalásként is hadd hangsúlyozom először azt a közös pontot, ami meggyőződésem szerint a mai vitából kiderült. Ez a közös pont az az, hogy az Európán belül az energiarendszerek teljes körű összekapcsolhatóságát biztosítani kell. Kétféle szempontból érveltek emellett. Azok is, akik nem fogadják el a külső energiafüggőség mérséklését, azok is hangsúlyozták azt, hogy erre, tehát a belső rendszerek összekapcsolására az egységes európai energiapiac érdekében van szükség, amelyik értelemszerűen a verseny fokozódásához is vezethet az egyes nemzeti piacokon belül. Akik viszont a külső energiafüggőség mérséklését tűzték ki célul, mint például jó magam is. Azok is fontosnak tartják ennek a belső összekapcsolatosságnak a megteremtését, hiszen enélkül nem juthatunk el odáig, hogy valóban alternatív útvonalakat tudjunk kijelölni a külső energiafüggőség mérsékléséhez. Én azt gondolom, hogy ha ebben egyetértünk, akkor talán a mai megbeszélés végén azt is le lehet szögezni, hogy talán abban is lehet egyetértés, hogy a belső összekapcsolhatóság biztostása céljából ahol kell ahol lehet ott a közösségi források bevonását is célul kell kitűzni. másik oldalról a külső energiafüggőség megszüntetésénél én azt gondolom a mai napon nagyon sok érv elhangzott én egy van amit azon mindenképpen kiemelnék valószínűleg nem reális cél az európán kvüli energiaforrások eh, teljes kizárása az európai energiahasználatból, hiszen még Európa hosszú időn keresztül rá fog szorulni Európán kívüli energiaforrásokra. Itt csak azt a célt tűzhetjük ki célul, hogy ezek arányát mérsékeljük, de addig is én azt gondolom nagyon nagy felelőtlenség lenne, hogyha nem biztosítanánk az alternatív beszerzési útvonalakat az egész európai közösség számára. Szeretnék néhány szót szólni itt a európai és a nemzeti hatáskörök tekintetében kialakult vitáról. Ez nem lett volna annyira talán része a mai beszélgetésnek, de egyértelműen kiderült, hogy ez foglalkoztatja mind a nemzeti parlamentek, mind az európai parlament képviselőit. Én azt gondolom, itt az a helyes elv érvényesül ma is, hogy végső soron az egyes energiamixek összetételét illetően a megújuló energiaforrások minimális célkitűzése az végül is közösségi szinten ma is szerepel, és azt gondolom, hogy ezen belül viszont a teljes energiamix összeállítása helyes, hogyha nemzeti hatáskörben marad. Uh, itt uh, talán érdemes azt kiemelni, amire az államtitkár úr is utalt, hogy valóban az atomenergia lehet egy olyan témakör, amelynek a felhasználását illetően viták vannak a közösségen belül, amihez természetesen a fukushimai sajátos események vezethettek de ezen túlmenően még számtalan olyan energiaforma van, ami ugyanilyen vitákat vált ki, legfeljebb ma nincs olyan éles fókuszban, de attól még egyes tagállamok között vannak ilyen természetű viták, például a szemétégető művek, vagy a bioenergia hasznosítása, az ugyanilyen vitákat vet fel, hiszen bioenergia termelés céljából az erdő kivágás, az azt gondolom legalább annyira heves vitákat válthat ki tagországok között is, és tagországokon belül is. Vagy éppen egy szemétégető mű elhelyezése az egyik tagállami határ mellett az ugyanúgy érzékeny kérdés lehet egy másik tagállam számára. Ezekre csak úgy lehet odafigyelni, hogyha kölcsönösen figyelünk egymás szempontjaira. Itt legfeljebb az Európai Uniónak, a közösségnek közvetítő szerepe lehet. A vita második részére sajnos az én meggyőződésem szerint kicsit méltatlanul nem annyira kevés idő, hanem talán kevés szempont jutott. Itt is vissza-visszatértünk az első témakörhöz, sajnálatos módon, pedig jó lett volna, hogyha erről többet tudunk beszélni, mert az én meggyőződésem szerint az intelligens hálózatok kialakítása az többféle szempontból is nagy jelentőséggel bír a jövőben. És én itt különösen a mérés fontosságát emelném ki, amit Herzog Edith képviselő asszony is kiemelt. Ma még nagyon sok olyan Európai Uniós ország van, ahol a közösségi fogyasztáson belül is gyakran alkalmazunk átlagra irányuló mérési rendszereket. Tehát például városok energiafogyasztásánál, a közvilágítás működtetésénél, és én azt gondolom ez nem ösztönöz kellőképpen az energia megtakarításra. Nem ösztönöz arra, hogy olyan világítási formákat, olyan energiafelhasználási módozatokat részesítsünk előnyben, amelyeknek az energia felvétele a lehető legalacsonyabb, ugyanakkor e, tehát kimélik a környezetet. E, meggyőződésem szerint éppen ezért az intelligens hálózatokon belül a mérési rendszerek elterjesztése az olyan célkitűzés kell, hogy legyen, ami nem csak egyes tagállami szinteken, hanem közösségi szinten is képviselni kell tekintettel arra hogy ez végül is többen is hozzászóltak ha érintőlegesen is bzom benne hogy ez talán szintén lehet egy olyan következtetés amit majd a következő években az egyes eu elnökségek során az éppen elnökségi feladatot ellátó tagországoknak érdemes továbbvinni és a diszkusziónak a részévé tenni. a magam részéről ennyit kvántam elmondani a saját szubjektv összefoglalásomként a mai napról és engedjék meg nekem hogy itt a részletes összefoglalásra átadjam a lehetőséget kicsit a vendéglátók képviseletében is Gyürk András európai parlamenti képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és a lehetőséget arra, hogy a több mint három órás vitát összefoglaljam. Ez azt gondolom, hogy egyrészt lehetetlen, röviden összefoglalni ezt a három órás vitát, másrészt szinte biztos, hogy népszerűtlen ezért, mivel politikus vagyok és aggódom a népszerűségem miatt, legalább rövid leszek, hogy ezzel valamit visszanyerjek a tanácskozás végén. Mindenkelőtt szeretnék köszönetet mondani a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy vették a fáradtságot, egy napot Brüsszelben töltöttek egyéb teendőik mellett, és részt vettek ezen a tanácskozáson számunkra, európai parlamenti képviselők számára ez nagyon fontos volt. Köszönöm azoknak, akik eh, végig kitartottak, és eh, most ennek a hosszú tanácskozásnak a végén is eh, jelen vannak. Azt hiszem jó döntés volt az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részéről, a Magyarország gyűlés részéről, hogy az energiát választotta a mai tanácskozás témájának. A gazdasági válság közepette is, amikor nyilván más téma is adódna, ez nyilvánvalóan az egyik legfontosabb stratégiai kérdése ma Európának és természetesen, ahogy ezt hallottuk államtitkár úrtól, kiemelt prioritása a magyar elnökségnek eh, is. Ezért, ha úgy tetszik, azt is mondhatnám, magától értetődő volt, hogy ennek a tanácskozásnak a témája, az együttes bizottságülésnek a témája, amely az elnökségi fél évek alatt már hagyományosan megrendezésre kerül, az energia legyen. Ez persze ma magától értetődőnek eh, tűnik, mögöttünk van például egy eh, Európai Tanácsülés, amelynek páratlan módon az energia volt az egyetlen hivatalos napirendi pontja, ez alatt a magyar elnökségi fél év alatt. Ez tehát magától értetődőnek tűnik, de egyáltalán nem volt mindig így. Alig néhány esztendeje 2004-ben, amikor az új tagországok, akkor új tagországok csatlakoztak a közösséghez, én magam európai parlamenti képviselő lettem és az ipari bizottság tagja az Ipari Bizottság és Energetikai Ipari és Energetikai Bizottság nem tartozott a népszerű bizottságok köré, közé, nem volt reflektorfényben, hogyha úgy tetszik, és akkor még finoman fogalmazok, pedig ezekben az esztendőkben született meg a közös európai energiastratégia, amelyre most olyan sokat hivatkoztak a hozzászólók. A biztos ellátás, a fenntarthatóság és az elérhető ár három pillérén nyugvó európai energiastratégia, vagy hát a 20 20 as célkitűzést is említhetném. Ez akkor nem kapott nagy figyelmet. Néhány éven belül azonban, és ugye a közelmúltról beszélünk, eh, példátlan események történtek, történelmi magasságokba szökött az olajár, megszakadt eh, Közép-Európa gázellátása hetekre, összeomlottak a pénzpiacok. Csak néhány eseményt eh, említsek ebből az esemény sorból a rosszban a jó hogyha úgy tetszik az volt hogy ezekre a váratlan kihvásokra az energiastratégia megfelelő válaszokat eh, knált stratégiai szinten természetesen ha úgy tetszik eh, jól vizsgázott eh, ezekben a nehéz években jól vizsgázik ezekben a nehéz években sikerült a közös európai energiastratégiát lefordtani európai jogszabályok szintjére is megszületett a harmadik energiacsomag a gázellátási rendelet fölállt az európai energiaügynökség hogy csak néhány mérföldkövét emltsem ennek a folyamatnak. nagyot léptünk előre tehát az egységes piac megvalóstásában. arra a kérdésre azonban hogy ezek után hátra lehet e dőlni természetesen az a válasz hogy, hogy nem és a mai konferencia is ezt erőstette meg. hiába van meg a megfelelő stratégiánk hiába van, vannak meg azok a direktvák amelyek irányt mutatnak most szükség van mindennek az implementálására először is a nemzeti jogba való implementálására másodszor pedig eh, a gyakorlatba való implementálására. És az a helyzet, hogy ehhez a munkához az Európai Parlament, ezt be kell ismernünk, eh, kevés, önmagában eh, gyenge. Az elmúlt években erre azt hiszem, hogy Royal elnök úrral közösen és a bizottsági tagokkal itt az európai parlamentben közösen büszkék lehetünk az elmúlt években vitte a zászlót az európai parlament amikor a stratégiaalkotásról illetve az uniós jogszabályalkotásról volt szó. most azonban az implementációban a nemzeti parlamentekre van szükség a kormányokra van szükség erős határozott kormányokra és mögöttük eltökélt parlamenti képviselőkre. ezért különösen nagy jelentőségű ez a tanácskozás ahol a nemzeti parlamenti képviselők a jelenlétükkel és hát felszólalásukkal erőstették meg ezt az eltökéltséget. ha a legfontosabb konklúziójára lennének eh, kváncsiak eh, eh, véleményem szerint ennek a mai napnak ez az meggyőződésem szerint hogy ez az eltökéltség az itteni felszólalásokból kiolvasható. szükség van tehát a nemzeti jogba való átültetésre ha csak a harmadik energiacsomagra Gondolunk itt még sokunknak lehet -e furdalása, mert van még eh, teendő, de szükség van a jogszabályoknak a gyakorlatba való lefordítására. A legjobb jogszabály sem fog eh, gázmolekulákat szállítani, ahhoz vezetékekre van szükség. Ezért volt a mai tanácskozás középpontjában az infrastruktúra kérdése, a, bel, a külső infrastruktúra kérdése, a belső infrastruktúra kérdése és az infrastruktúra, a hálózatok minőségének a kérdése, az okos hálózatok eh, kérdése. Ami a, a ha megengedik, ebben a sorban gyorsan végigszaladnék azokon a konklúziókon, amelyeket én a legfontosabbnak eh, gondolok. Ami a külső infrastruktúra kérdését eh, illeti, az energiafolyosók kérdését. Nyilvánvalóvá vált ezen a tanácskozáson is, hogy nagyon eltérő helyzetű tagállamokkal állunk szemben amikor a diverzifikációs lehetőségekről van szó. az egyes országok mondjuk gázforrásainak összetétele nagyban különbözik. E, itt is elhangzott e, balti országok teljes egészében függenek egyetlen gázforrástól alternatva nélkül. közép európai országok eighty ban kitettek e, egyetlen forrásnak mindkét esetben oroszországról beszélünk. ugyanakkor például és itt olasz képviselők is értékes hozzászólásokat tettek ugyanakkor például olaszországban a jelenlegi eh, kiszolgáltatott helyzetben az észak afrikai forrongások eh, eredményeképpen előállt kiszolgáltatott helyzetben az orosz gáz jelenti a megoldást a diverzifikációt. jól látszik eh, ezekből a példákból tehát hogy amikor a diverzifikációról beszélünk és új gázforrásokról akkor nem egyik vagy másik gázforrás forrás, energiaforrás mellett kell kiállnunk, hanem a diversifikáció mellett, maga mellett kell eh, kiállnunk. És ha, ha megengedik, akkor, eh, akkor eh, hát némileg persze önkényesen kiemelnék példákat is a diversifikációra. Az első a, a Nabucco lenne, amelyel kapcsolatban több hozzászólás is elhangzott, és amely meggyőződésem szerint egy Európa számára kedvező energiafolyosót hozna létre, ha szabad némileg vitatkoznom is eh, eh, Aracki képviselő úrral, meggyőződésem szerint a déli áramlattal összevetve egyébként egy előnyösebb megoldás, persze ha mindkettő megvalósul, annál jobb, de a diverzifikáció esetében nem csak az útvonal, hanem a forrás diverzifikációjáról is gondolkodnunk kell, és ebben a tekintetben ennek a közép-kelet-európai régiónak nyilvánvalóan többletet jelentene a Kaspi térségből érkező gáz, mint az Oroszországból érkező gáz. Tehát a diverzifikációnál nem csak útvonal, hanem a forrás, a partner is eh, lényeges eh, szempont. És eh, nyilvánvalóan szerepe lehet a diverzifikációban erről is esett szó az lng nek amelyek pedig a rugalmasságot a flexibilitást biztostanák a piac számára a pillanatnyi kereslet kínálat egyensúly fenntartásához ha azonban meg is van ez a külső infrastruktúra ha rendelkezésre is áll valamire még ezen túlmenően szükség van ez pedig a harmadik országok irányába történő egységes fellépés. az európai közösség ez elhangzott és evidencia a legnagyobb energiaközösség five hundred millió fogyasztóról beszélünk ez a külső partnerekkel való tárgyalás során óriási előnyt jelenthet és kell is hogy jelentsen amit erre remek példát mutat az eh, ahogyan a bizottság operatv segtséget nyújtott lengyelországnak a hosszú távú orosz gázszerződés újratárgyalásánál. világossá kell tenni ilyen gesztusokon keresztül hogy az oszd meg és uralkodj elve az a múlté akkor amikor az unióval szemben kván valaki tárgyalni csak gy lehet elérni azt hogy az európai fogyasztók részesüljenek abból az előnyből hogy a világ legnagyobb és legfejlettebb energiapiacán élnek tevékenykednek. örülök annak hogy a lengyel elnökség hangsúlyosan foglalkozik majd ezzel a kérdéssel a tagállami szolidaritás kérdésével hogyha úgy tetszik ha valakiknek hát nekik feltétlen van tapasztalatuk abban hogy hogyan kell szolidaritást teremteni hát most ezen a téren is érdemes dolgozni a szolidaritás megteremtésén a külső infrastruktúra után néhány szót a belső infrastruktúra kérdéséről. helyesen hangzott el itt többek szájából hiába éptünk nagy kapacitású energiafolyosókat a külső szomszédok irányába hogyha nem rendelkezünk rugalmas belső hálózattal. E, el kell érni tehát ezt az összekapcsolt hálózatrendszert mindenhol európa minden területén e, nyugaton ugyanúgy mint e, keleten közép európában meggyőződésem szerint itt egy több lépcsős megközeltést kell alkalmaznunk. első lépésként eh, a meglévő szabályozást át kell ültetnünk a gyakorlatba erre az elején már utaltam. Eh, ha ez megtörténik akkor lehetőség nylik a meglévő kapacitások jobb kihasználására sok esetben egyébként ez azt is eh, jelenti hogy nincsen szükség új kapacitások infrastruktúra éptésére ami nyilvánvalóan megtakartást jelent második lépésként pedig eh, eh, ennek ellenére nyilvánvalóan elég elengedhetetlen lesz hogy új beruházások révén fejlesszük az energiaátviteli hálózatokat. Eh, erről sok szó esett talán erről beszéltünk a a legtöbbet jó példákat is hallottunk a visegrádi országok együttműködése feltétlen ilyen az észak déli összeköttetés a közeljövőben valósággá válik és a kiszolgáltatottsága ennek a régiónak látványosan csökkenhet persze nem csak a hálózatra megfelelő jogszabályokra van szükség amikor a belső infrastruktúrára gondolunk hanem egy jól működő egységes eh, piacra is. Eh, aracki képviselő úrral most hadd értsek eh, egyet azt mondta hogy nem versenytársak vagyunk amikor a, az egységes piacról van szó illetve az ellátás biztonságról hanem társak vagyunk ahol összefogást kell mutatnunk gy valósulhat csak meg az egységes piac. Én valódi áttörésnek tekintem azt, hogy az Európai Tanács február 4-i ülésén kötelezettséget vállalt arra, hogy 2014-ig létrehozza az egységes európai energiapiacot, és 2015-ig pedig megszüntesse az energiaszigeteket. Vannak, lesznek azonban további akadályok még az egységes piac működése és a belső infrastruktúra működtetése előtt kettőt emeljek csak ki ezek közül amelyeket képviselőtársaim is fontosnak tartottak eh, jelezni az első probléma az engedélyeztetés kérdése ez ma az infrastruktúra fejlesztés egyik legfontosabb kerékkötője. bonyolult és hosszadalmas procedúrákkal állunk szemben. nem ritka az hogy határokon átvelő beruházások eh, eh, talán tz évnél is több hosszabb engedélyeztetési időt vesznek igénybe. ez a xxi. században elfogadhatatlan ezen gyorstani kell egyszerűsteni kell és ha lehet meg kell teremteni az egyablakos ügyintézést és felszámolni a párhuzamos struktúrát. a második akadály pedig ami a belső infrastruktúra előtt áll a finanszrozás a forrásigény a pénzhiány. a bizottság becslései szerint two thousand and twenty ig mintegy 200 milliárd euró befektetésre van szükség csak az átviteli hálózatok bővítésére. Mi itt az Európai Parlamentben elkezdtünk Nabucco egységekben, unitokban számolni. Az egyszerűség kedvéért ez azt jelenti, hogy évi három Nabucco méretű beruházásnak kellene megvalósulni az összeget eh, így érthetővé téve kell megvalósulni ahhoz, hogy ez az átviteli hálózat bővítés valóság legyen. Az első következtetés az, hogy már most eh, túl késő van hogy ezt megtegyük a második az hogy mindent meg kell tenni hogy a magánszférát eh, mozgóstani lehessen a beruházások érdekében ehhez beruházás ösztönzésre kiszámtható szabályozási környezetre van szükség és a harmadik következtetés az hogy az eu maga sem maradhat eh, tétlen szükség van arra hogy az európai közösség is a zsebébe nyúljon hogyha úgy tetszik itt világos prioritásokra van szükség egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy 500 prioritás nem prioritás, véges számú prioritásra van szükség, amelyek esetében valódi segítséget jelenthet a megvalósulásnál a pénzügyi támogatás. E, és e, természetesen szó esett arról, hogy ez a hálózat, ha létrejön mindezen akadályok ellenére, az engedélyeztetési és finanszírozási problémák ellenére, akkor milyen hálózat legyen, és a következtetés az, hogy egy okos hálózatra van szükségünk, mert hogy kiaknázatlan potenciállal rendelkezik -e Európa ezen a téren számtalan példát, számot hallottunk erre, egyes becslések szerint az okos hálózatok segítségével villamosenergia fogyasztás 9%-a, 10%-a is akár megspórolható lenne. Józsa képviselő úr például beszélt erről, hiszen az áramellátás kereslet oldali szabályozása csökkentheti a csúcsidőszaki áramigényeinket, és lehetővé tenné a megújuló energiatermelés hatékony integrálását is az átviteli hálózatokba. Itt is azonban ahhoz, hogy ez a 2020-ig a bizottság beslése szerint 40 milliárd eurós beruházás befektetés megvalósuljon, befektetésbarát szabályozási környezetre van szükség minden tekintetben. Az előző szempontok itt is eh, érvényesek, és persze jó befejezésül, hogy mondjam ezt, hogyha az okos hálózatok végén intelligens mérők vannak. Herzog képviselőasszony nagy átéléssel beszélt a nők és az energia kapcsolatáról. Az intelligens mérők eredményeképpen eh, a háztartásokban, a háziasszonyoknál is megjelenhet a fogyasztói tudatosság, hiszen rendelkezésükre áll majd az információ, de persze a család minden tagjának rendelkezésre áll ez majd, és ez nyilván segíti a tudatos eh, energia felhasználást Eh, fontos hogy az európai tanács február four i ülése itt is eh, eh, döntést hozott two thousand and twelve végére vállalta az egységes technikai standardok kidolgozását. ezek azok a lépések amelyek közel vihetnénk ahhoz hogy two thousand and twenty ra tényleg megvalósuljon az a célkitűzés hogy az okos mérők penetrációja ten ról eighty ra emelkedik. legvégül befejezésül hadd mondjam azt térjek vissza ahhoz amivel kezdtem az energiastratégia kérdésével. Az energia e, e, stratégiának ma talán hangsúlyosabban beszéltünk egyik pilléréről, ez az ellátásbiztonság kérdése, kevesebb, kevesebb szót ejtettünk a fenntarthatóságról, de nem szabad elfelejtenünk a fenntarthatóság e, szempontját. Voltak, akik azért erre is utaltak. Én most csak egy bizottsági dokumentumot hagy idézzek ide, az Energia Úti Terv 2050 című kommunikációt. Ez a jelentés two thousand and fifty re az energetika teljes dekarbonizációját vizionálja. E, ez persze messzinek tűnhet ugyanakkor ha az infrastrukturális beruházások élettartamáról gondolkodunk és persze megint az infrastruktúránál vagyunk akkor látnunk kell hogy ezek élettartama fifty sixty év is lehet a jelenlegi fejlesztéseknek tehát már ezt a célt egyértelműen figyelembe kell vennie. E, egyetlen gondolat e, befejezésül elnök úr a mai tanácskozásból is eh, kiderült hogy a jelenlegi válságban az energia része a problémának erről szót ejtettünk de aki meghallgatta a mai vitát meggyőződhetett arról is hogy az energia része lehet a megoldásnak is ezért kell dolgoznunk a nemzeti parlamentekben és az európai parlamentben is és akkor reméljük hogy ez valósággá is válik. köszönöm szépen a lehetőséget! köszönöm szépen képviselő úrnak az árszót. Reul elnök úrnak jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai tanácskozást megnyissa, és nekem jut az a népszerűbb feladat, hogy a mai tanácskozást bezárjam. Tisztelettel szeretném megköszönni egyrészt az Európai Parlament Ipari Bizottságának, illetve a bizottság titkárságának, valamint a tanács nevében az elnökségi feladatokat ellátó magyar elnökségnek a mai tanácskozás megszervezését, a jelenlévő képviselőknek, kollégáimnak a jelenlétet és az értékes hozzászólásokat, és bízom benne, hogy a lengyel elnökség idején lesz még mód a téma folytatására, illetve más szempontokból történő megközelítésére, és akkor engedjék meg, hogy a mai tanácskozást ebben a formában bezárjam.